Right, um, we, we now have a quorum, so I will... Jó reggelt kívánok, határozatképesek vagyunk, úgyhogy megnyitom a szakbizottság ülését. Az első téma a rend elfogadása. Tekinthetem-e úgy, hogy a rendet elfogadtuk? Néhány elnöki közlendő van. Mindenek előtt az informális ECOFIN ülés Nikoziában eh, részt vettem rajta a szakbizottság elnökeként. Mint eh, tudják, rendszeresen meghívnak engem az ülés a szuverén adósságválsággal és a eh, bank adóssági problémákkal foglalkozott van álláspontunk a shadow banking kapcsolatban, amiről most folyik a vita. A jelenleg folyó trilógusokkal kapcsolatban a CRA 3-mal kapcsolatban, illetve a polgári felelősséggel kapcsolatban egy kompromisszum tervezet alakul ki az év végére, és egy átfogó dokumentum alakul ki szeptember 27-ére. A 2013-17 közötti statisztikai programmal kapcsolatban az első trilógusra került sor Edward Sziklona elnökletével, aki jelentéskészítő is ebben az ügyben az egész jogalkotási résszel foglalkoztak, és megállapodásra sikerült jutni egy csomó ügyben. Van még függőben lévő kérdés, a mellékletről egy következő trilóguson valószínűleg október elején lesz szó ami a CRD 4-et illeti, a szabályozás folytatódik szeptemberben, ami a tőkeeszközöket illeti, illetve a korporatív bankokat. Lassú az előrelépés, az ok szeptember 11-i legutóbbi trilóguson a parlamenti delegáció tagjai elégedetlenségüknek adtak hangot, különösen a nemzetközi kötelezettségvállásokkal kapcsolatban a bázeli 3-as megállapodás tekintetében annak 2013-as bevezetését illetően más intézmények a sajtónak azt mondták, hogy a parlament az okozója lassú előrelépés lépésnek. Egyáltalán nem erről van szó. Mi nem rendelkeztünk mandátummal a két másik fél részéről, akik részt vesznek a trilógusban. Így nem sikerült sehova semennyire előre jutni. A harmadik trilógus tegnap, szeptember 18-án mindkét szabályozással foglalkozott, a két a kettes csomag, vagy kettős csomag témájában. Ezekkel újra foglalkozni fogunk a következő trilóguson, szeptember 25-én, 3-tól fél hétig, ami az omnibus illetve illeti, az Omnibus 2-est Barnier biztos szakmai értékelést javasolt a csomaggal kapcsolatban, hogy ezt ex ante hagysák végre, az IOP-val kapcsolatban a tárgyalások folytatódnak 2013 márciusáig. Bizottság írásbeli nyilatkozatot kell, hogy kiadjon a késlekedés ex ante következményeit illetően. Tehát a szakbizottság a menetrendről újabb tájékoztatást fog kapni ennek alapján a napirend 15-ös, 16-os pontjának sorrendjét megfordítjuk, ugyanis a piaci visszaérési irányelv jelentéstevője ezt kérte, melyek ezek a napirendi pontok. Tehát a büntetőjogi szankciókat és a piaci visszaéléseket veszük Először az, az igazi gazdaság és monetáris unió előtt most folytathatjuk a munkát, hogyha nem akar valaki hozzászólni. Lange úr, tessék. Elnök asszony, egy kérdésem volna. Azt szeretném tudni, hogy Yves Mersh meghallgatására mikor kerül sor? Ah. Ja, wir müssen immer Englisch sprechen. Hát akkor úgy tűnik, hogy mindig angolul kell beszélnünk. Sie könnte mal Sprachkurs machen, Französisch oder Deutsch. Okay. I'm very sorry. Okay. Uh, ich hab... Rendben, tehát azt szerettem volna megkérdezni, hogy Yves Mers meghallgatására mikor kerül sor, mert a, csak egy javaslatot kaptunk, nem hallgathatunk meg egy másik jelöltet, úgyhogy nem tudom, hogy mikorra tervezzük a meghallgatását, hiszen három és fél hónapja született ez a javaslat. Um, to which proposal are you... Melyik javaslatra utal? Gaudesz úr javaslatára? Hörung Ív Mers meghallgatása. Szeretném tudni, hogy mikor tervezik, mikor kívánjuk ezt megrendezni. Thank you very much. I'll give you an update. Köszönöm szépen. Az aktuális információkról be fogok számolni. Jean-Claude Junckerrel volt egy találkozónk a múlt héten, méghozzá kedden. A koordinátoroknak beszámoltam erről. A találkozó alapján én úgy értem, hogy az Eurogroup elnöke a parlament elnökével is találkozott. Az ügyet megbeszélték az elnöki értekezleten is. Én úgy értem, úgy értelmezem, hogy zajlik a kommunikáció Schulz elnök és az Eurogroup elnöke között. Nem hallottam a parlament elnökétől semmit erről Nikoziában Jean-Claude Juncker említette meg nekem ezt. Ő arra számít, hogy levélváltás fog bekövetkezni. Rákérdeztem a titkárságnál, egyelőre nem tudunk róla, hogy előrelépés történt volna, megállapodás történt volna. A szakbizottság álláspontjában nincs változás. Múlt kedd délelőtti koordinátori ülés alapján. a koordinátorok többsége, illetve a többséget képviselő koordinátorok akkor azt jelezték nekem, hogy elégedettek. Nos, kicsit nehéz a helyzet, hiszen nem kaptunk semmilyen információt, a elnök értekezlet alapján sem meghallgatást szeretnénk tartani, de meg kell állapodnunk annak érdekében, hogy októberben szavazhassunk. A titkárság előzetesen jelezte, hogy szeptember 26-án lenne időnk rá, addigra rendezni kellene ezt a kérdést. Én eddig jutottam, de még egyszer mondom, hivatalosan senkitől sem kaptam semmilyen reagálást azóta, hogy múlt hét kedden este Jean-Claude Junckerrel beszéltem. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenek előtt köszönöm, hogy válaszolt arra az e-mailre, amit küldtem önnek. Szeretném megerősíteni, hogy az EPP számára ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nőket be kell vonni az intézmény kiválasztásba. Úgy gondolom, hogy véglegesíteni kell a levélváltást a parlament és a különböző intézmények között, de ennek nem kellene Mers úr meghallgatásának véget vetnie, hiszen ez a folyamat a szerződések alapján rendben zajlik. 283-as cikk alapján a tanács egy nevet javasol nekünk, és erről fejtjük ki mi a véleményünket. A koordinátori ülésen azt jeleztem, hogy a, kineve, a jelölési, kinevezési eljárás előtt veszük figyelembe a nemek egyenjogúságát tehát a kinevezési eljárás előtt eh, ehhez bizonyos időre van szükség. Eh, kicsit zavaró, hogyha úgy ítélik meg, hogy az LKB egyik tagját eh, hezitál a parlament kinevezni a bankunió fényében. Én azt kérem, hogy Mers úr meghallgatása minél hamarabb zajoljon le. Szeptember 26-a teljesen megfelelő dátumnak tűnik számomra. Ezt mindenképpen újra el akartam mondani, elnök asszony, és kérem vegyék figyelembe akkor, hogy ez az álláspontunk. Köszönöm. Köszönöm szépen elég világosan elmondtam, amikor a sajtó megkérdezett, hogy én értem az ön, illetve az FPP álláspontját, de hogy még a többi koordinátor nem jelzett semmilyen változást. Astrid azt őt is jelezte, hogy hozzá akarsz szólni. Igen, e, elnök asszony azt mondta, hogy a meghallgatás, amennyiben a dolgok addig rendeződnek, meg e, valósulhat. így hallottam a francia fordításban. Most minek kell rendeződnie addig, ezt elmondaná esetleg? Ahogy jeleztem, Mm, azt várjuk, hogy egy eszmecserére kerüljön sor a nemek közötti egyenjogúságról. Most kikapcsolódott a mikrofon. Igen, akkor újra kezdem. Tehát a nemi egyenjogúság kérdéséről az Eurogroupban is volt szó Nikosziában. Az Eurogroup elnöke mandátumot kért annak érdekében, hogy levélváltásba kezdhessen alapvetően a parlament elnökével, gondolom aki felszólalt az ügyben. Amikor a koordinátorokkal megbeszéltem az ügyet, különböző vélemények fogalmazottak meg, hogy mi lehet a következő lépés. Az egyik vélemény szerint meg lehetne állapodni az európai intézmények között általában a nemi egyensúlyról, hiszen nem csak az EKB lóg ki a sorból, egyfajta menetrendet lehetne készíteni a nemi egyensúly felé, az eljárást újra lehetne nyitni egy új jelöléssel, mondta valaki, de az Eurogrup elnöke ezt elutasította azzal, hogy a szerződések alapján, a szerződés alapján zajlott eddig az eljárás tehát valójában az ő térfelükön van a labda, hogy újra megkeressenek bennünket, és én abban bíztam, hogy ezen a héten kapok valamilyen visszajelzést, ha nem is közvetlenül, akkor a parlament elnökétől. azt várom, hogy az emberek megkeressenek, nem tudok egy meghallgatást kitűzni, hiszen egyfajta statikus helyzet van. Ezt a hivatalos megkeresésre tudunk csak reagálni meglátjuk, hogy sikerül-e eddig a plenárisig elfogadni, jóváhagyni a jelöltet. Nem tudok ennél többet mondani, mert csak ennyit tudok. Köszönöm szépen, akkor tovább lépünk, és a koordinátorokat, illetve mindenki mást tájékoztatni fogok mindenről, amit információként kapok. Tiodornak adom át az elnöklést, mert nekem most el kell mennem 11.30-ig. I'm giving now the floor to Mr. Presedo. Megadom a szót Presedo úrnak, aki az Európai Unió versenypolitikájáról szóló éves jelentésről beszél. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság az európai versenypolitikáról szóló éves jelentését május végén tette közzé néhány nap elteltével a biztos úr, Almunia úr itt eh, a bizottságunkban ezt ismertette, és én a jelentés tervezetemet július 17-én adtam le. Most pedig az a feladatom, hogy ismertessem ezt, és szeretnék néhány előzetes megjegyzést tenni. Először is. Ez egy olyan jelentés, amelynek tárgya az európai versenypolitika, és eh, ennek előzménye egy olyan jelentés volt, amelyben a tematikus struktúrát megváltoztatta az Európai Bizottság. Korábban az Európai Bizottság a jelentései során felvázolta az európai versenypolitika fő aspektusait, a trösztellenes politikát, az állami támogatásokat, illetve az összefonódások ellenőrzésének kérdéseit. Ezek tartoznak főleg a versenypolitika tárgykörébe. Ez pedig most a munka dokumentum, a Working Paper témája lett, amelyet csatoltak a jelentéshez, és a tematikus struktúra azzal foglalkozik, hogy az európai versenypolitika hogyan ad választ a fő kérdésekre, a fő kihívásokra, amelyekkel most szembesül az Európai Unió. Ezt a struktúrát mi örömmel fogadjuk, mert ez eleget tesz azon elvárásoknak, amelyeket megfogalmaztunk az Európai Bizottság felé az elmúlt évek során. Tehát ez egy olyan jelentés, amely most első alkalommal egy tematikus struktúrával bír, és tükrözi azon fő témákat, amelyeket a parlament fontosnak ítélt meg. Ez alapján jobban tudjuk azonosítani a prioritásokat, a célkitűzéseket és egyéb fontos kérdéseket. Szeretném még megjegyezni, hogy a jelentés arra törekszik, hogy az európai versenypolitika ne csak egy ágazati vonatkozással bírjon, hanem ki kell domborítani azt is, hogy a célok elérésére az Európai Unió összes politikájának törekednie kell. Éppen ezért arra kell törekednünk, hogy jelen legyen a különböző kezdeményezésekben, amelyeket eh, a bizottságok eh, előterjesztenek. A fő aspektusai ennek a jelentésnek arra terjednek ki, hogy az európai versenypolitika milyen választ ad a válságra, amikor is már ugye 5 éve tart ez az európai válság. Ez eh, már egy nagyon specifikus válság, amelynek fókuszában áll az Európai Unió. Továbbá kitér a munkacsoport aggodalmaira, kitér arra, hogy hogyan lehet támogatni a növekedést, a munkahelyteremtést, a versenyképességet az Európai Unióban. Egy harmadik aspektus pedig arra vonatkozik, hogy az általános gazdaság érdekű szolgáltatások hogyan kapcsolódnak a versenypolitikához európai szinten. Egy negyedik aspektus arra vonatkozik, hogy a fogyasztók jólétét hogyan lehet ösztönözni, előmozdítani. Ide tartozik egy nagyon fontos rész, amely az élelmiszer ágazatra vonatkozik, ezt tárgyalja, és megpróbál jogosultságot biztosítani és hatékonysággal felruházni a versenypolitikát. Ezek volnának a fő aspektusai ennek az előttünk levő jelentésnek. Ami a válságot illeti, kibontakozott egy vita azzal kapcsolatban, hogy vajon a versenypolitika másodrangú kell, hogy legyen-e a válság idején. Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon jelentős mértékben hozzá tud járulni a versenypolitika a válság orvoslásához, mert ez az Európai Unió hatáskörébe tartozik, a versenypolitika, és olyan területeken, ahol közvetlen hatása, hatásköre van az Európai Uniónak, ott azt tapasztalhattuk, hogy hatékonyabb volt a fellépés. Például az állami támogatások rendszere, amely az év során a vizsgálat tárgya volt, ez nagyobb pénzügyi stabilitást, bír, nagyobb stabilitást jelentett a belső piacon, hogy megpróbálta megelőzni annak töredezettségét ebben a jelenlegi szakaszban Ugye meg kell említenünk a pénzügyi intézetek átalakítását is, ezek most nagyon fontosak, hiszen jelen rendelkezünk már bizonyos közösségi szintű tapasztalattal. Ez pedig nagyon fontos lehet, amikor egy európai szintű megoldást keresünk. Tehát a verseny nagyon fontos volt, és hozzásegített ahhoz, hogy a közforrásokat hatékonyabban felhasználjuk. A bankok amelyek valamilyen fajta állami támogatásban részesültek, illetve azok, amelyek közvetlen támogatást kaptak, hát egyértelmű, hogy kisebbek kell, hogy legyenek, és a tevékenységi körüket jobban kell koncentrálniuk. Van ugye két terület, Egyrészt ugye vannak olyan versenytársak, amelyek nem kaptak támogatást, tehát mindenképpen egyensúlyt kell teremtenünk ismét a verseny területén, és csökkenteni kell az adófizetőkre nehezedő nyomást, mert ez egy komoly kockázatot jelent, ugyanis ez a kockázat fennállt eddig. Erre vonatkozóan, tehát azt javasoljuk, hogy a versenypolitika két konkrét vonalt képviseljen. A jövőre nézve ez nagyon fontos olyan intézmények vonatkozásában, amelyek támogatásban részesültek. Ami pedig a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, egyértelműen azt kérjük, hogy az Európai Bizottság erősítse meg a versenyellenes politikákkal, versenyellenes gyakorlatokkal szembeni fellépését, hogy átláthatóbb, nyitottabb legyen a pénzpiac, és nagyobb legyen az egyensúly kiegyensúlyozottabb legyen a fellépés a pénzpiacokon. A derivatív piacok, ugye az OTC termékek esetében hatékonyabb fellépésre van szükség, a CDS-ek esetében, valamint a fizetési szolgáltatásoknál, a pénzügyi piacokon. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság továbbra is vizsgálatokat kell, hogy folytasson ezeken a területeken, és azt is sugaljuk, azt is javasoljuk az Európai Bizottságnak, hogy kövesse figyelemmel a fő pénzügyi szereplőket, illetve azt, hogy az ő viselkedésük milyen hatást vált ki a piacokon. Utalást utalunk ugye a hitelminősítő ügynökségekre, illetve az árak volatilitására, és azt is kérjük, hogy továbbra is lépjen fel az Európai Bizottság a kamatlábak működésének tekintetében. A Libor, az Euribor, a Tibor vonatkozásában a manipulálással szemben fel kell lépni, és a felelősségeket meg kell állapítani, fel kell deríteni az esetleges manipulációkat ezeken a területeken. Ami pedig a növekedéshez való hozzájárulást, illetve a munkahelyek teremtését illeti, a következőket vetjük fel. A versenypolitika növelheti a termelékenységet és a versenyt globális szinten is. Ennek következménye az lehet, hogy a közfinanszírozás hatékonyabb lesz, és jobban hozzájárulhatunk az EU 2020-as célok eléréséhez. A növekedés fenntartható és befogadó kell, hogy legyen, és ehhez a versenypolitika is hozzájárulhat. Intelligens növekedésre van szükség, hogy a belső piacot kiteljesíthessük, a digitális menetrendet valóra váltsuk, és az innovációt is ösztönözni kell, ehhez pedig egyértelmű, hogy um, egy robusztus uh, versenypolitikára van szükség, és tisztázni kell a felelősségi köröket ezen politikán belül. A környezetvédelem szempontjából pedig fontos uh, támogatni a leginkább környezetbarát technológiákat, technikákat és a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos célok elérése érdekében a további fellépésre van szükség, és a piaci torzulásokkal szemben fel kell lépni. Az EU 2020-as stratégia szempontjából a versenypolitika piacra való jutást tudja elősegíteni azon polgárok esetében, akik vállalatokat vezetnek vagy vállalatokban dolgoznak, hozzájárulhat tehát a gazdasági fejlődéshez, a közkiadások hatékonyabb kezeléséhez, és az általános érdekű szolgáltatásokat is támogatja. Ebben a tekintetben tehát úgy véljük, hogy a versenypolitika bizony hozzájárulhat a 2020-as stratégia céljának eléréséhez, és éppen ezért szorosan össze kell, hogy fonodjon bele. Ami az általános érdekű szolgáltatásokat illeti, a parlament egy ehhez kapcsolódó jelentésében már kifejtette, hogy ezeket egyszerűbben, világosabban és rugalmasabban kell kezelni, egy új keretre van szükség, például a kórházak, a szociális lakhatás és az egyéb szociális szolgáltatások egy bizonyos küszöbérték alatt mentességben kell, hogy részesüljenek. És ezen küszöbérték felett pedig vizsgálni kell őket de a versenypolitikának a célja, hogy azon esetekre figyeljen oda, amelyek nagyobb horderejűek. És szintén fontosnak tartjuk az egészségügyi biztosítási szolgáltatások, a gyógyszeri, gyógyszerészeti piac figyelemmel kísérését, hiszen ezek nagyon jelentősek, és az is egyértelmű, hogy a szabadalmi jogokkal kapcsolatos visszaéléseket, illetve a diszkriminatív piaci magatartásokat meg kell előzni, ezeket is nyomon kell követni, mert ez egy nagyon fontos és kényes terület a polgárok számára, gazdasági szempontból is nagyon jelentős, tehát a versenypolitikának biztosítani kell azt, hogy megfelelően járnak el a piaci szereplők és maguk a piacok. Ami pedig a fogyasztói jólét növelését illeti, főleg az élelmiszerágazatot vettük górcső alá, az elmúlt években jelentős mértékben növekedtek az árak, tehát ez az inflációra is nagyon komolyan hatott, és a háztartásokra is. Az európai családok költségvetésének 14%-át szánják az élelmiszerek vásárlására, tehát egy új keretre van szükség, például a kollektív tárgyalások érdekében is, és az a célunk, hogy a termelői szervezetek versenybarát módon lépjenek fel, ugyanakkor az élelmiszer árakat továbbra is figyelni kell, nyomon kell őket követni, hogy a piaci torzulásokat elkerüljük. Az árkülönbségeket nem szabad, hogy a fogyasztók fizessék meg, és a versenypolitikának garantálnia kell azt, hogy az árak megfelelően működnek az egész értéklánc során. Az Európai Verseny Hatóságok Hálózata tehát fokozottabban kell, hogy figyelmet szenteljen ennek a kérdéskörnek, főleg a tejtermékekre helyeztük a hangsúlyt, mert azok különös jelentőséggel bírnak. És a legutolsó részünk, a jelentés legutolsó része a versenypolitika legitimitásának és hatékonyságának előmozdítását célozza. Növelni kell a tekintetben a parlament szerepét, az elszámoltathatóságot, a bizottságot ellenőrzés alá kell vonni, és nyomon kell követnie, figyelembe kell venni a parlament állásfoglalásait, az együttműködést folytatni kell tehát az Európai Bizottsággal. Mi úgy gondoljuk, hogy a versenypolitika terén a cél az kell, hogy legyen, hogy javuljon az együttműködés, mert a polgárok érdekeit mindig biztosítani kell. És mindig mindig hozzá kell segíteni a szükség, hozzá kell segíteni a polgárokat ahhoz, hogy a szükségtelen eljárásokat elkerülhessék. A szankciók, a bírságok pedig mindig elrettentőek és visszatartó erejűek kell, hogy legyenek, ugyanakkor arányosak is, mert a vállalkozások működését mindig garantálni kell, és nem szabad, hogy veszélybe sodorjuk a munkahelyeket, tehát ezt szem előtt kell tartani. Továbbá szükségesnek ítéljük azt is, hogy a vállalatok felelősségét meg kell állapítani a vonatkozó ügyekben, ugyanakkor a vállalatok eh, igazgatóival szemben a tagállamoknak fel kell tárniuk eh, a visszaéléseket is, azon eseteket, eh, amelyekben nem tesznek eleget a versenypolitika céljainak. Ezek olyan aspektusok, amelyekben meg kell ismerjük a bevált gyakorlatokat, ezekkel, ezekről reflektálnunk kell, és az is fontos, hogy a magán hogy, hogy a kollektív magánkereseteket könnyítsük, az amerikai, az észak-amerikai rendszert kell, kellene követnünk, és nagyon fontos az is, hogy az egyéni, a magánkeresetek, illetve az egyéni vagy kollektív magánkeresetek működőképesek legyenek. Azt kérjük, hogy az Európai Verseny Hatóságok Hálózatán belül együttműködjünk az Európai Bizottságnak, és tekintettel arra, hogy a piacok egyre inkább globálisak, nagyon fontos az egyre szorosabb együttműködés az illetékes hatóságok között. Végezetül további forrásokra van szükség ahhoz, hogy proaktívabb és hatékonyabb legyen ez a versenypolitika, és azt is hangsúlyozzuk, hogy a civil társadalom részt vehessen ezen politikák kidolgozásában, méghozzá egyre hatékonyabb szerepet kapjon. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a munkacsoportban dolgozó kollégáknak, akik a versenypolitikával foglalkoznak, és azt hiszem mindannyiuk nevében mondhatom, hogy eh, a titkárságnak eh, is köszönettel tartozunk, és Inés Morgáunak eh, is gratulálunk, aki a közelmúltban szült és őt most egy másik kollega helyettesíti. Köszönöm. Thank you, Mr. Presedo. We will start with shadows because we are already behind the schedule. I will ask the shadow. Az árnyék előadókat fogjuk akkor meghallgatni, mert már amúgy is késésben vagyunk, és akkor arra kérnék mindenkit, hogy röviden fogalmazunk. Günár úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a raportőr munkáját is most itt van a raportőr is, és Andreas Schwab is, és eredményeket érünk el, megpróbáljuk az európai gazdaság vitalitását visszanyerni, ami azt gondolom, hogy egy fontos dolog a jelenlegi válságban. Mindig felmerül a kérdés, hogy megteszünk-e eleget mindent, amit tehetünk annak érdekében, hogy javuljanak a dolgok. Nyilván nem tettünk meg mindent, mert ha mindent megtettünk volna, akkor most csak hátra dőlhetnénk, és ebben az esetben viszont nyugodtan reménytelenségbe is süllyedhetnénk. Két dologról két dologról beszélnék. Az első a fogyasztói kilátások, eh, illetve a fogyasztói perspektíva. A verseny a fogyasztók szempontjából nézve nagyon fontos. Ez eh, szerepel Sanchez Pizella jelentésében is az élelmiszer eh, ágazatra vonatkoztatva. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy minden, amit az élelmiszer ágazatról elmondtunk, vagy elmondott, az elmondható az összes többi európai gazdasági ágazatról is. Ugyanarról van szó ott is, mint amiről a raportőr az élelmiszer gazdaságok, illetve az élelmiszer ágazat kapcsán elmondott, elmondható bármely más ágazatról is. Tehát itt nem csak az európai gazdaság 14%-áról beszélünk, 100%-áról beszélünk. És ez lesz akkor a célkitűzés. Se több, se kevesebb, több nem is lehetséges, száz százaléknál többet nem lehet ugye elérni. A másik dolog, amire oda kell figyelnünk, az az európai gazdaság dinamikus dimenziója. Néha elfelejtjük azt, hogy a verseny az nem a csak a létező cégek közti versenyről szól, hanem a verseny azt is jelenti, hogy új termékek válnak lehetővé, új piaci szereplők léphetnek be, új lehetőségek teremtődnek. Talán abban mindannyian egyetérthetünk, hogy ha egy dolog hiányzik az európai gazdaságból, akkor azok az új ötletek, az új álláshelyek, az új vállalatok. És ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy ez az éves jelentés az egyik legfontosabb eszköz, amely ennek a parlamentnek a rendelkezésére áll ahhoz, hogy egy kicsit másként álljunk hozzá az egységes piachoz. Remélem, hogy az Európai Bizottság majd erre még visszatér, és ezzel a jelentéssel kapcsolatban is világosan ki tudjuk mondani, elnök úr, azt, hogy ahol van verseny és ahol működik a verseny, azokon a területeken az európai gazdaság eléggé egészséges. A problémák nem azokon a területeken jelentkeznek, ahol egészséges verseny van. A problémák ott jelentkeznek, elnök úr, ahol nincs verseny. It's not excusable for us to not take action regarding those areas. És hát természetesen um, felelőtlenség lenne nem lépni ezeken a területeken, ahol nincs verseny. Ezért is vagyok én boldog, amikor azt hallottam a raportőrtől, hogy a közös munkánk során ezt is bevehetjük a jelentés szellemiségébe. Tehát tegyünk valamit azokon a, azokkal az ágazatokkal, ahol nincs verseny, az a, akár a jogalkotás hiánya miatt, vagy akár azért, mert a jogalkotás nem teszi lehetővé a versenyt. Sajnálatos módon nemzeti szinten a szolgáltatási ágazatokban nem sikerült a versenyt megerősíteni. Én rámutattam és üdvözöltem azt a nyíltságot, amelyel erről most beszélünk. Tehát az általános gazdasági érdekű szolgáltatások valóban az európai gazdasági produktum nagy részét teszik ki, és én azt gondolom, hogy az állami eh, szektornak az a feladata, hogy védelmezze a különböző eh, általános gazdasági szolgáltatások eh, igénybevevőit, a klienseket, nem pedig a szolgáltatókat vagy a cégeket. A szolgáltatókat arra kell kötelezni, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák a lehető legjobb körülmények között a fogyasztóknak. Azt gondolom, hogy itt az ambícióinkat egy kicsit meg kellene emelni. Amivel még növelhetnénk ennek a jelentésnek a legitimitását, az az lenne, hogyha az európai polgároknak elmagyaráznánk azt, hogy azokon a területeken, ahol van verseny, ott sikeresek vagyunk, de nem csak sikeresek vagyunk, hanem azokon a területeken keletkeznek az új munkahelyek is. És nem lesznek munkahelyek, nem lesz munkahelyek biztonsága akkor sem, hogyha ezeken a területeken és a többi területen nem tudnak virágozni versenyképes, sikeres vállalkozások. Ebben a szellemben állok a további együttműködés elé, és remélem, hogy a bizottsággal és a tanácssal szemben is ezeket az álláspontokat fogjuk érvényre juttatni. Van még egy dolog, az állami támogatások ügye, nyilvánvalóan ezeket szép lassan ki kell vonni a rendszerből, remélhetőleg eh, így is sikerül majd a versenyképességet növelni, például az élelmiszer ágazatban is, és eh, rá tudunk mutatni a verseny fontosságára a polgárokkal való kommunikációnkban is. Tehát eh, a verseny nem csak a létező cégekről szól, hanem az újdonságok, az új dolgok felé nyitásról is szól. Azt gondolom, hogy ehhez adja meg a kezdő, kezdeti, a megfelelő kezdeti lökést ez a jelentés. Sophie Intvelt következik. Köszönöm. Először is eh, szeretném megköszönni az előadónak az, a jelentés tervezetet. Fogunk eh, benyújtani néhány módosító indítványt. Nem annyira megváltoztatni akarjuk a szöveget, hanem hozzáadni a szöveghez. Ugyanakkor szólnék néhány szót az Európai Bizottság jelentéséről is, elsősorban a, az agrárpolitikáról, illetve a halászati politikáról, mert a bizottság jelentése mintha azt mondaná, hogy a halászati politika és a az agrárpolitika nem megfelelő versenyjogi szempontból. Na most hát az Európai Bizottság az egy kollégiumként működik, és én szeretnék belelátni abba a vitába, amelyet azok a biztosok folytatnak, akik egyrészt a versenyképességért felelősek, másrészt pedig azok a biztosok, akik az agrárügyekért vagy a halászati ügyekért felelősek. De én azt gondolom, hogy Gunnar Hökmark is nagyjából erről beszélt, tehát a verseny szabályokat minden területen érvényre kell juttatni, folytatni, beleértve a halászatot és a, az agráriumot. Ebben a jelentésben nem tudjuk részletesen tárgyalni, de talán érdemes utalni a Libor és az Euribor manipulációjára. Erről majd ebben a hónapban még lesz szó. De szerettem volna hallani az Európai Bizottságtól, arra vonatkozóan valamit, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy az ilyen visszaéléseket elkerüljék. Szó volt arról, hogy új jogszabályok fognak születni annak érdekében, hogy a show ne történhessen meg többé, de én azt gondolom elhangzott az is, hogy az Európai Bizottságnak korábban is léteztek eszközei, amely meg lehetett volna akadályozni ezeket, és a kérdésem az, hogy miért nem akadályozták, meg miért nem avatkoztak be korábban ebbe a folyamatba. Következő napirendi pontunk a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések lesznek. Na most ezt már többször felvetette a, az Európai Parlament, de az Európai Bizottság nem állt a kezdeményezések élére, miközben voltak bírósági ügyek is, és bennem felmerül a kérdés, miért hagyjuk a bíróságokra, a bizottság miért hagyja a bíróságra azt, hogy szakpolitikákat csinálja, vigye, miért nem ő tesz kezdeményezéseket, és azt szeretném tudni ebben a vonatkozásban, hogy az Európai Bizottság tesz-e valamit annak érdekében, hogy a kártya és fizetési piacon valódi eh, egyenlőség alakuljon ki, versenyegyenlőség alakuljon ki. Az Európai Bizottság tájékoztatott bennünket arról is, hogy a kivételességi szabályok alapján túl sok állami támogatást adnak ki. 40%-os adatról lehet hallani. Ettől azért libabőrös kéne, hogy legyen az ember háta, és azt gondolom, hogy további magyarázatra szorul a kérdés. Beszél az Európai Bizottság a kollektív jogorvoslatról is, azt gondolom, hogy itt a szakbizottságon belül eltérőek lesznek a vélemények. De legalább kitartunk az eltérő vélemények mellett. Az Európai Bizottság úgy tűnik, automatikus kivételeket akar fenntartani a szabályok alól, bizonyos kivételek eh, persze igazolhatóak, de az automatikus kivételek azok nem igazolhatóak, eh, mert eh, sérül az átláthatóság. Minden, átlátható, minden kivételt átláthatóvá kell tenni, és meg kell indokolni. A Sanchez jelentésről összességében annyit, és ez a megjegyzés inkább, ezt a megjegyzést inkább ironikusnak szánom, a hármas bekezdésben azt írja, hogy a különleges állami támogatási rendszer hozzájárult a pénzügyi stabilitás megtartásához. Ezt én azért tartom meglepőnek, mert szerintem nincs pénzügyi stabilitás, tehát meg se tudtuk őrizni azt. A komolyabb megjegyzésem pedig a négyes bekezdéshez az az, hogy ön azt írja, hogy a bankok, amelyek támogatást kapnak, csökkentsék a méretüket, központosítsanak az életképes ágazataikra, illetve tevékenységükre, annak érdekében, hogy az adófizető kitettsége kisebb legyen. Hát nekem ezzel a bekezdéssel vannak problémáim, azt gondolom, hogy ez egy túlságosan nyers szabály, túlságosan általános, nem látom azt, hogy miért akarunk mi olyan általános felszólítást eh, tenni a bankok felé, hogy eh, csökkentsék a méretüket, úgyhogy én arra fogok majd javaslatot tenni, hogy eh, töröljük ezt a bekezdést Lambert úrtól. Uh, Köszönöm szépen, megpróbálok röviden fogalmazni, elnök úr. Günár által mondottakhoz csatlakoznék, csak ő már közben elment az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, hiszen ebben eltérhet a nézetünk. Azt mondja, hogy gondoskodni kell arról, hogy a szolgáltatást nyújtsák, és a mm, piaci nyomás alapján kell, hogy minél hatékonyabban működjenek. Na most, hogyha megnézzük, hogy a piac hogyan működik, én nekem ezzel van tapasztalatom, ugye nagyon rövid távú azonnali profitra koncentrálnak, és ez egyáltalán nem összeegyeztethető az általános érdekkel. Őszintén szólva, hogyha a piacra bízzuk, hogy jól működjön, nem vagyok biztos benne, hogy a legjobb színvonalra, a legjobb szintű hatékonyságra jutunk hosszú távon, hiszen a piacok úgy tűnik nem így működnek, hogyha a fenntarthatóság nagyon ösztönző a piacokon, szociális fenntarthatóság és profit fenntarthatóság egyaránt, akkor persze egyetértenék, de pillanatnyilag nem így működnek a piacok. És az államok nem mindig annyira rosszul teljesítenek a szolgáltatás nyújtás terén. Korábban is idézték már azt a számot, mi szerint 11%-ot költünk Európában egészségügyre, az Egyesült Államokban 16%-ot, az Egyesült Államokban alapvetően magánszektor, Európában pedig állami szektor oldja ezt meg, és minden fajta mérés azt mutatja, hogy jobb eredményeket érünk el Európában, mint az Egyesült Államokban, úgyhogy én nem bíznék vakon a magán szerepvállalókban, mi szerint ők jobban teljesítenek, mint az állami vagy közszereplők. Ez egy rövid, összefogott jelentés, nem egy karácsonyfa mindenfélével. Néhány konkrét észrevételem lenne, első észrevétel. A második észrevétele a jelentéstevőnek az volt, hogy a piacnak jól kell működnie, a piacok, tehát hogy a fogyasztók és az állampolgárok számára egyaránt jól kell működnie a szolgáltatásoknak. Nos, én inkább máshogy tekinteném ezt, adófizetőkről beszélnék, vagy emberekről. Úgy gondolom, hogy a piacoknak úgy kell működniük, hogy a bolygót sem veszélyeztessék, illetve a bolygónak az emberek megélhetését lehetővé tevő képességeit ne korlátozzák jelentésnek nem csak ebben a részében, hanem végig hiányzik ez a hozzáállás, tehát ilyen típusú módosítókat fogunk benyújtani. Aztán leitmotiv már az elejétől, hogy nagyon nagyok voltak a pénzintézetek, ez volt a válság idején a probléma, most már még nagyobbak. Hát ez mindenképpen fenyegetés a piacokat tekintve. Tudom, hogy a biztos is aggasztja ez a kérdés, de hogyha a bizottságnak a fellépését az eredmények alapján kell megítélnem, akkor egy kicsit aggódom, mert messze vagyunk még attól, ahová el kellene jutnunk. A a too big to fail intézmények számának csökkentése, illetve végső felszámolása terén nem kellene, hogy too big to fail, tehát ö, túl nagyméretű ahhoz, hogy ö, csődbe menjen típusú intézményeink legyenek egyáltalán a piacon. Nekem tetszett az, amit Gunnar mondott, hogy a verseny lehetőségek ö, meg kell, hogy engedjék, hogy új szerepvállalók jelenjenek meg, és versenyképesek legyenek. De nézzük meg, hogy mi a helyzet a pénzügyi szektorban. Pont az ellentéte történik ennek, kevés az innováció. Lehet, hogy erre lenne szükség, vagy pedig a betétgyűjtés régi unalmas módjához kell visszatérni. Lehet, hogy ez lenne az innovatív, mert senki sem ezt csinálja most már az innovációt ilyen téren mindenképpen támogatom, de hogyha megnézzük, hogy hogy néz ki a pénzügyi szektor, nem, nincs igazi verseny, implicit, illetve időnként explicit garanciát adnak a kormányok, mint zöld politikus, aki látom a jól működő piacnak az értékét, ezt nem tudom támogatni. Ilyen értelmi módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen, elnök. köszönöm, most pedig Delkian úr következik. igen Delkian a keresztnevem, Elbian pedig a vezetéknevem. Köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani Preszédó úrnak a jelentés tervezetéhez nagyon sok eseményt, illetve változást tükröz, amelyek az elmúlt évben bekövetkeztek, nagyon turbulens év volt. Módosítókat be fogunk nyújtani később, ezeket ismertetném most röviden. Először is a válságra való reagálás. Meglepetéssel olvastam, hogy Pressodó úrnak tetszik az állami támogatási válságrendszer meghosszabbítása megoldása, holott tavaly a parlament az ideiglenes átmeneti intézkedések gyors kivezetését javasolta. 2009-ben a versenyképesség jelentésnek én voltam az előadója, és már akkor tartottam tőle, hogy az átmeneti intézkedések nem lesznek annyira átmenetiek végeredményben. Nos, még mindig érvényben vannak, nem vonták vissza őket. Aztán a bizottság állami támogatási modernizációs tevékenységével kapcsolatban nagyon érdekelne, hogy mit akarnak bevezetni a jövőben. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ezek a tervek nem veszik figyelembe már eleve a pénzügyi szektort. Barozó úr az év elején azt tanácsolta, hogy a bankok és a pénzügyi cégek részére maradjon fenn az átmeneti időszak, illetve átfogó állami támogatási rendszert kell kialakítani, hogy a piasztorzulásokat megakadályozzuk. Én nekem az sem tetszik, ahogyan az európai versenypolitika fejlesztésében az előadó a válságra hivatkozva akadályozna meg előrelépés. Nagyon fontos a személyek, a tőke szabad mozgása, akármennyire fontos is a társadalmi inkluzió, ez semmiképpen nem része, nem lehet része a versenypolitikának. Több versenyre, nem kevesebbre van szükség. Teljesen egyetértek Hökmark úrral. A verseny több összehasonlíthatóságot kell, hogy eredményezzen, és pontosan ez a problémája most az euróvezetnek. Ha már az euró válságáról van szó, a hét spanyol regionális bank fúziója, hogy létrejöjjön a bankja, túl nagy, ezért csődben nem mehető bank nagy problémát jelent a versenyhatóságnak foglalkoznia kell az ilyen fúzióval, hiszen az ilyen fúziók kihatással vannak az euróövezet működésére. Végül pedig nem szabad megfeledkeznünk a versenyfőigazgatóságról magáról, mint elfogulatlan szerepvállalóról. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek fel kell emelnie a hangját, támogatom, hogy a főigazgatóság kapjon több pénzt a kevésbé fontos főigazgatóságok kárára, hiszen a versenypolitika jelenti a magját a bizottság fellépésének. Köszönöm. Következő hozzászólót nem látom a teremben, úgyhogy a spontán hozzászólások következnek. Schwabot. Köszönöm, én nem spontán módon akartam hozzászólni, hanem az imco ban vagyok előadó, és először is szeretnék Sánchez Presedo kollégának köszönetet mondani ezért a nagyon tömör és velős jelentésért, és örülnék annak, hogyha a kollégák is tartanák magukat a javaslathoz, már ami annak a precizitását illeti, mert csak akkor tudunk előhatást kiváltani, hogyha a parlament a súlypontokra összpontosít. Hökmark kollégával együtt a néppárti frakció nevében előterjesztek majd módosítókat. Először is úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek az új formátuma, összességében javítja a témák olvashatóságát, azon témákét, amelyekkel a bizottság foglalkozik. Sokkal könnyebben olvasható az jelentés, ami nagyon örvendetes. Hogyha Epping kollega azt mondja, hogy több személyzetre van szüksége a versenyképességi főigazgatóságnak. Nos, a kartel jogra akkor jobban ki kell térnünk, mert nem az a célunk, hogy egyoldalúan bizonyos főigazgatóságokhoz több személyzetet biztosítunk, hogy azt akarjuk, hogy a versenyjogot hatékonyan alkalmazzuk, és ez tényleg a polgárok érdekeit szolgálja, akkor kellő forrást kell biztosítani a bizottság számára, hogy eleget tegyen ennek a küldetésének, mert végeredményben aztán a private enforcement-tel kapcsolatos összes kérdést akkor így sikerül kezelni, mert egyértelmű, hogy a private enforcement keretében a polgároknak, a fogyasztóknak sokkal nehezebb érvényesíteni jogaikat. Az IMCO jelentése, mint mindig, a versenyjogi kérdések előnyeivel fog foglalkozni a fogyasztók szempontjából, főleg ami az elektronikus kifizetéseket illeti, mert a digitális belső piac kiterjesztésére törekszünk az idén. Preszedó kollega az élelmiszerágazatot emelte ki, amit érdekesnek tartok, de persze már kollégának igaza van, ez csak egy a sok közül, amelynél a verseny jogot, mint olyat egységesen teljesíteni kell. A támogatások rendszere a bizottság jelentésében súlypontot képez idén. Meg kell, vitáz, meg kell vitatnunk azt, hogy a küszöbb értékek növelése minden esetben a megfelelő út, ahogyan azt Intfeld kollega említette. Nyilván ez nagyobb rugalmasságot biztosítana, ha emelnénk ezt a küszöbértéket, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy a közfinanszírozás, az államkassa konszolidációja a cél. Tehát a küszöb értékek emelése nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy lazábbak lesznek az ellenőrzések. Úgy gondolom, hogy ezért elmondhatjuk azt is, hogy a versenypolitika nem másodrangú, nem áll a háttérben. Ahogy említettem, számos helyen nagyon jó súlypontokat határoz meg a jelentés, a négyes pontot némileg bírálom. Szerintem azon bankok, amelyek állami támogatásban részesülnek, fel kell tennünk a kérdést, hogy miért kapnak állami támogatást. Ugye említették a bankiát. A négyes pontot, mint olyat egy az egyben nem lehet elvetni, inkább az ötös pontot bírálnám én, mert persze az európai stabilizációs mechanizmus az Európai Unió és az Euróvezet számára jelentős, de hogy a versenypolitikáról szóló jelentésben egy ördögi kört akarunk-e teremteni a feltőkésítés szempontjából, ezt egy kicsit kétségesnek tartom. Szerintem ezt a vitát egy másik jelentésben kellene kiemelni. Ugyanakkor a 19-es pont szerintem rendkívül jó, említi, hogy a programok mennyire fontosak, még akkor is, hogyha a kartel jogot nem tudják egy az egyben helyettesíteni. És tisztelt Epin kollega, szerepel a jelentésben az, hogy a bizottság a 22-es pontban több forrást kell, hogy kapjon az illetékes főigazgatóság, tehát azt hiszem, hogy itt egy véleményen vagyunk. Utalnék még arra, hogy egy olyan pont, amelyről Intfeld kollega szokott beszélni, de ma ezt megkerülte, a 16-os pont, ezt támogatjuk, mert itt aktívabb szerepet kell biztosítani a parlamentnek a versenypolitika kialakítása során. Ezt jobban kellene hangsúlyoznunk, de úgy vélem, hogy ez a jelentés egy nagyon jó kiinduló pont a vitához. Köszönöm. Thank you, Mr. Padarna. Köszönöm, Pádár úr. Köszönöm, szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Sánchez úrnak is, Sánchez Presedo úrnak is az elvégzett jó munkáját. Szeretnék élelmiszerről, mezőgazdaságról és halászatról is szólni. Minden bizonyal hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság és a halászat szerepe eh, a versenypolitikában. Nekem úgy tűnik, hogy párhuzamos univerzumok ként működnek ezek jelenleg. A mezőgazdaságot és a halászatot az EU eh, közös erőforrásai alapján működtetik, de ezeknek a területeknek is a versenyszabályokat kell tükrözniük. ők a bizottság, mint ha valami olyasmit mondana, hogy a politikai realitásokat figyelembe kell venni, mint hogyha a politikai realitások fontosabbak lennének, mint a versenypolitika. Nos, tisztességesen és őszintén kell beszélnünk erről a területről is. Köszönöm. Szeretnék mindenkit emlékeztetni rá, hogy az állami támogatások reformjavaslatáról szeptember 25-én egy workshopot, egy műhely megbeszélést szerveznek. Most szeretném megadni a szót a bizottságnak, hogy nyilatkozzon, aztán visszadom a szót az előadónak. Kérem, hogy mind a ketten legyenek nagyon rövidek, mert csúszásban vagyunk a bizottság bizottság részéről tessék. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Az Európai Bizottság eh, Sánchez Presedo úr jelentését nagyon üdvözli. A bizottság elvégzett munkájának eh, sok részét tükrözi a jelentés, a pozitív hangnemét üdvözöljük, és a tavaly tett kezdeményezések támogatását is ezek közül sok még most is folytatódik. Az általános jóváhagyást üdvözöljük a e, jelentésben. A bizottság úgy ítéli meg, hogy a versenypolitika e, részét képezi annak, hogy a lehető legjobb e, feltételeket teremtsük meg a gazdasági kirábaláshoz. a belső piaci célokat szolgálja a versenypolitika. A versenypolitikai főigazgatóság nagyon támogatja a többi bizottsági kezdeményezést is ezen a területen. Vissza fogunk térni az itt felvetett véleményekre. Ezek közül néhányat emelnék most csak ki. Feljegyeztük, hogy a tröszt ellenes kártérítési perrek kapcsolatban támogatják a bizottságot, illetve a jogalkotásban a kártérítés területén. Ami az élelmiszer szektort illeti, elégedettséggel állapítjuk meg, hogy az előadó üdvözli az ICN e jelentést, amit az idén adtak ki az európai parlamenti képviselők kezdeményezésére, illetve az előadó a versenyképes működésért szólalt fel a versenyszabályok betartásával. Ami a karteleket illeti, nyugtázzuk, hogy támogatják a jelenlegi hát, végrehajtási intézkedéseket, illetve végrehajtásokat az EU-nak a végelszámolási e, rendszere e, e, nagyfokú errettentést tartalmaz, nagyon súlyos pénzbírságokkal. De létezik a cégen belüli szankciók lehetősége is, a kartellek és tiltott cselekmények esetében, tehát a cégeken belül is lehet az elrettentés eszközével élni a versenyképesség EU szintű szabályozás ez semmiképpen nem akadályozza meg. Másfelől az elmúlt években sok vita folyt a büntetőjogi felelősségre vonással kapcsolatban, de erről nincs konszenzus. Ami a karteleket illeti, a magánszemélyek büntetőjogi felelősségre vonása a pénzügyi eretentés mellé járulhat csak elretentést fokozva, ugyanakkor egyes tagállamok tapasztalat azt mutatja, hogy a e, büntető jogi üldözés csak akkor valósulhat meg hatékonyan, hogyha megfelelő e, büntetőjogi e, eszközök állnak rendelkezésre, bűnüldözési eszközök, így vizsgálati nyomozási erőforrások, bíróságok felkészültsége egy sor tagállam, így Svédország és Hollandia is megvizsgálta a büntetőjogi szankciók bevezetését az elmúlt években, és alapos vizsgálat után elvetette a gondolatot. Az Európai Bizottság kommunikációt készít ebben az készítene ebben az ügyben kéri az előadó, de a bizottság ezt nem tartja megfelelő eljárásnak a parlament szakbizottságának szóban, írásban, illetve egy workshop keretében szívesen nyújtunk további információt e téren. Utolsó észrevétel, amikor ennyire kevés az erőforrás, nagyon köszönjük, nagyon üdvözöljük az előadó és a parlament támogatását a versenyok területén. Várjuk a vélemény végleges formáját. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Preszed úr, kérem, röviden. Köszönöm, elnök úr, röviden. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, akik részt vettek ebben a vitában. Az elmúlt években készült jelentések előadóit is hallhattuk részben. A munka csoportelnöke idén Schwab úr volt, és mindenkinek a tapasztalata és szaktudása hozzájárul majd ahhoz, hogy gazdagítsa ezt a jelentést. Az én feladatom, az én célom az volt, hogy egy bevezetőt adjak, amivel vitát serkenthetek, és összegyűjtem a fő aggályokat, amelyeket a kollégák megfogalmaztak a korábbi ülések során is. Nem az volt a célom, hogy vitát szítsak. A tematika fő tengelyeit akartam fölvázolni, azt, hogy hogyan tud a 2020-as stratégia eléréséhez ez hozzájárulni. A növekedés ugye intelligens, befogadó és fenntartható kell, hogy legyen ezzel a befogadás, az inkluzív jelleg is nagyon fontos. A versenypolitika hozzájárulhat mindehez. Hökmark úr is említette ezt. Azt akarjuk, hogy az új piaci belépők is könnyebb helyzetbe kerüljenek, és az állami hatóságok pedig kellő forrásokkal kell, hogy rendelkezzenek, hogy hatékonyak legyenek a piaci hiányosságokat kell így korrigálni, illetve az általános érdekű szolgáltatásokat javítani. Mert a polgárokat, polgárok számára ez rendkívül fontos, és így közvetett vagy közvetlen módon a szociális befogadást is javíthatjuk. Nem az a célunk, hogy polémiát váltsunk ki a versenypolitika és az általános érdekű szolgáltatások között, mert a verseny összeegyeztethető kell, hogy legyen egy megfelelő általános érdekű szociális szolgáltatásokat nyújtó politikával. Itt ugye nem a szociális szolgáltatások privatizációjáról van szó, hanem a hatékonyság növeléséről, arról, hogy hogyan tudunk nagyobb hatékonyságot kölcsönözni ezen politikáknak, és korlátozott forrásokkal hogyan tudunk jobb szolgáltatot nyújtani a polgároknak. Ezeket a célokat kívánjuk elérni, és azt hiszem, hogy találunk fontos elemeket ebben a jelentésben, amelyek némi egyensúlyt teremtenek. Elnök úr pedig minden bizonyal most felvázolja a menetrendet, a módosítók előterjesztésének határidejét, azt hiszem, hogy nagyon sok aspektus lehet korrigálni, pontosítani. Az én feladatom előadóként az, hogy a szakbizottság általános nézetét tükrözzem, és egy olyan jelentést dolgozzak ki, amelyen mindenki azonosulhat. A kollégák tapasztalatai alapján és hozzászólásai alapján optimista vagyok, és azt hiszem, hogy ezt a célt elérhetjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy eh, Sophie Intfeld szeretne még hozzászólni. Kérem, hogy röviden. Brief Köszönöm elnézést kérek a raportőrtől, de valójában én korábban jeleztem, hogy eh, beszélni szeretnék, eh, csak nem vett észre az elnök. Kicsit mindig felmerül a kérdés, hogy hogyan működnek ezek a viták. Ugye kérdéseket intézünk a bizottsághoz, és aztán nem kapunk válaszokat. Én elég konkrét kérdéseket tettem fel a bizottságnak, amire nem kaptunk kérdést. Én a MIFS-ről, illetve a Libor és az Eurliborról kérdeztem, a bírói ügyekről, a bírósági ügyekről kérdeztem, illetve arról, hogy mi a biztosoknak a, véleménye a versenypolitikáról az agrárpolitikában, és hogy mi a kollégium, a, komis, a biztosok kollégiumának a, a véleménye. Azt mondta a biztos bizottság képviselője, hogy majd később reagálnak ezekre a kérdésekre, írásban fognak válaszolni ezekre a kérdésekre. Igen, elnök úr, ami a, ami a kifizetési rendszereket illeti, a következő témák szerepelnek napirenden, és ezek ugye átfedések vannak, érintik egymást ezek a dolgok. Itt egy kollega, aki egyébként ennek nagyobb szakértője, mint én, de ami a tényeket illeti, ami a vizsgálatokat, a folyamatban levő vizsgálatokat illeti, erre ön rákérdezett, erről a vizsgálat ideje alatt nem tudunk kitérni. A szavazásra az ECOM-ban január 13-án kerül sor. Szampó úr jelentése következik. Most kártyás és internetes mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának megteremtése és a módosítások megvitatása következik. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az árnyék előadónak a munkáját, árnyék előadóknak a munká, munkáját, akikkel egy jó megbeszélést folytattunk ma délelőtt, és köszönöm a, az Ekon titkárságának a munkáját is. 155 módosító született, és ezek közül sok kiegészíti és konkrétabbá teszi az írásos anyagot. Egyébként az árnyék előadók által előadott vélemények egy komoly részével azonosulni tudok. A legnagyobb változás az a többoldalú díjakkal kapcsolatos. Kicsit meglepő volt. Nos, ezek a mifekre vonatkozó szabályok szigorúbbak lesznek, de bizottság feladata az, hogy eldöntse, hogy az összes mifre vonatkozóan egy európai szintű horizon szabályozást akar látni, vagy pedig úgy általában akarja csökkenteni nemzeti szinten a mifeket. A lényeg az, hogy a mifeknek természetesen átláthatóbbnak kellene lenniük, és költségalapúbbaknak kellene lenniük. Ehhez jogbiztonságra, jogi mm, világosságra van szükség, ugyanakkor érkeztek más javaslatok is, tehát kicsit kicsit zavaros kompromisszumos módosítók is születtek, egymásnak ellentmondóak, ugyanakkor az árnyék előadók azt mondják, hogy a tízes bekezdésben maradjon meg az, hogy az Európai Bizottságtól a MIFEK betiltásával kapcsolatban egy hatástanulmányt szeretnénk kapni, mégpedig az év vége előtt, ha lehetséges, kérjük. Egy másik kérdés, amivel az árnyék előadók találkozóján beszéltünk, és ahol eltérőek az álláspontok. Megint csak megfogalmazódott a teljes tiltás, és az excessív túldíjazásnak a betiltása, vagy pedig az elfogadható pluszköltségek szabályozása. Tehát ez a három álláspont és az e közötti teljes spektrumon elhangzottak vélemények. Érdemes lenne mindezt átgondolni, mielőtt a politikai frakciók uh, úgy döntenek, hogy teljes egészében betiltják a surcharge vagy arra kérik a bizottságot, hogy ezt tegye meg. Emellett azért az örömmel töltött el, hogy a biztonság, a fogyasztóvédelem és a harmadik felek információhoz való hozzájutása vonatkozásában, már, már mint a bankszámla adatokhoz való hozzájutás vonatkozásában egyetértünk. Biztos vagyok abban, hogy együttműködő munkánkat jó hangulatban folytatni tudjuk. Most pedig a bizottság tagjainak a véleményére vagyok kíváncsi. Köszönöm raportőrnek. Szári asszony kap szót, ő az első árnyék előadó. Köszönöm. Mint ahogy Teró úr már mondta, a politikai frakcióknak a standardizációval, a mm, call patching, illetve a fizetésbiztonság, valamint a harmadik fél hozzáférése a bankszámlákhoz kérdéskörökben általában hasonló az álláspontjuk, illetve a közös technikai és biztonsági standardok létrehozására szükségességében is egyet értünk. Biztos vagyok benne, hogy a megfelelő megszövegezést ezeken a területeken sikerül majd megtalálni, de hogy Teró asszony is mondja, van a MIFEK és a surcharge -ok kérdése, amelyek kapcsolatban egymásnak ellentmondó módosítókat is benyújtottak. Tudjuk, hogy a MIF bevételek a, bevé, a kártyabevételekhez képest túl magasak és messze magasabbak, mint amit a költségek indokolnak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a MIFEK beépültek az üzleti modellbe. Teró úr is mondta, a MIFEK átláthatóságát kell elérni, illetve az Európai Bizottság részéről egy ö, ö, hatástanulmányt kellene elkészíteni azzal kapcsolatban, hogy mik lennének a következményei azoknak a betiltásának. Nos, a, a surcharge -ok sajnálatos módon nem feltétlenül költségalapúak. Azok az emberek, akik drágább kártyát használnak, azok ugyanolyan szintű surcharge -ok alapján jobban járnak, mert az ő költségeiknek egy részét a az olcsóbb kártyák felhasználói fizetik. Itt hívnám fel a figyelmet a 116-os 116-os bekezdésemre, illetve módosítomra, az e-paymentekre és a közös surcharge vonatkozóan. Nem szabad a surcharge a közvetlen költségalapú összegeknél magasabbnak lenniük. a költségek átláthatóságát szeretnénk elérni, mert különben nem tudjuk eh, megfelelő szintre levinni a surcharge -okat. Hát ebben a surcharge kérdésben mindenképpen hatást tanulmányra van szükség. Beszélünk egy zöld könyvről is, de mi most már előre jelezzük, hogy mit szeretne az Európai Parlament további munkára van szükség, mielőtt az Európai Bizottság dönt a kérdésbe. Pálmár úr követ. Aitäh, et Eh, samuti suur tänu eh, raportöör härra Terhole. köszönöm szépen, és eh, köszönöm Terho úrnak is, az előadónak. Nagyon elégedett vagyok a vita eddigi alakulásával. Mindazok a területek felvetődtek, amelyek fontosak számomra. A többledíjak például, nagyon érdekel a bizottság véleménye. Ugye a fogyasztónak tudnia kell, felárak, a fogyasztónak tudnia kell, hogy pontosan mit is fizet. Fontos, hogy kialakuljon a kompromisszum elnök. Köszönöm, most pedig az árnyék előadókkal folytatjuk. Sofia Intfeld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden fogok csak beszélni mindenek előtt. Nagyon hálás vagyok az előadónak, nagyon konstruktív a megközelítése, és úgy látom, hogy elég nagymértékű az egyetértés, a standardizálás, a különböző területeken Ugye az a fő célunk, hogy liberalizáljuk a piacokat, és az innovációt lehetővé tegyük. Ami a mi feket és a felárakat illeti, a korábbi kérdésem, amit a bizottságnak feltettem, az az volt, hogy a bizottság miért nem lépett fel, pedig a parlament többször is kérte már. Nos, most a, a bíróság ö, ítéletet hozott, amit én üdvözlök. Én jobban szerettem volna, hogyha mi magunk alakítjuk a szakpolitikát, és szeretném tudni, hogy a bizottság milyen lépést tervez, ami a a mi feket illeti, nagyon sokat beszéltünk róluk, és nem sok barátja van itt a teremben a mifeknek. Olyan ez, mint egy vírus, kipusztíthatatlan, ahányszor felvetődik, hogy ki kellene vezetni őket, nos, a naptára menetrend mindig tolódik. Jó lenne, hogyha most már észszerű határidőt szabnánk meg ezúttal látszólagos ellentmondások lehetnek a kompromisszumok között. A, a MIF esetében lehet, hogy ez inkább csak látszólagos, mint valós. Mindenképpen arra ösztönözném a bizottságot, hogy minél hamarabb tegyen közzé egy hatástanulmányt, és ne várja meg a jelentésünk kiadását a hatástanulmány elkészítésével. Ami a felárakat illeti, egyértelmű, hogy sokkal nehezebb, tehát nem lehet a két opciót kombinálni, választani kell a plafon és a teljes betiltás között a felárak tekintetében, de további információra van szükségünk, mielőtt az opciók közül kiválasztjuk az egyiket, hogy indokolhassuk a választásunkat, a döntésünket, ezért az előadók közös döntését üdvözlöm, hogy a felárakkal kapcsolatban is hatástanulmányt kell készíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő két előadó úgy tűnik, hogy nincs itt. Ashley Fox asszony, Bász úr, most Nikolaus úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az előadás alapján ugyanakkor az előadó ismertetője alapján a módosítókkal kapcsolatban úgy tűnik, hogy egybecseng a véleményünk, és ez elégedettséggel tölt el engem, ugyanis ugyanazok voltak az aggájaim, mint a többieknek is, a kollégáknak itt úgy gondolom, hogy szigorúbbá és konkrétabbá kell tennünk ezt a szabályozást, és szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a prioritás ezen a területen az állampolgárok és a fogyasztók védelme kell, hogy legyen ezen az eljáráson keresztül különösen fontos tényező, hogy a jelenlegihez képest más fizetési módok is lehetővé váljanak a ne csak a készpénz. És amikor ez valóságá válik, akkor eh, a társadalom bizonyos kategóriái számára eh, problémát fog okozni, hogyha nem tudnak hozzáférni eh, az elektronikus fizetési módokhoz. Ezt is mindenképpen a módosítókban figyelembe kívánjuk venni. Másfelől, és szeretnék egy másik tényezőt is felvetni. Nem tudom, hogy hogyan fogják pontosan hívni, meghatározni. Mindenesetre az elektronikus fizetésnek biztonságosnak kell lennie, illetve az ilyen szolgáltatások nyújtása kihatással van az állampolgárok életére, ami a kölcsönös felügyeleti bizottságot illeti, vita folyik erről, hogy el kellett törölni, másfelől pedig biztosít tani kell, gondoskodni kell róla, hogy ne lehessen ö, ö, csalni az elektronikus fizetés során, illetve a számlákhoz való hozzáférésnél ne fordulhasson elő visszaélés. Mindezekről tehát módosítóinkban fogunk szólni. Ez egy szakmainak, technikainak tűnő jelentés, de ki fog hatni az emberek hétköznapjaira. Köszönöm, Gozesz úr. Köszönöm, elnök úr. Egyetlen dologról szeretnék beszélni, azután, hogy meghallgattuk a többiek véleményét. Nagyon kiegyensúlyozott ez a jelentés. Gratulálok az előadónak. Az átváltási bizottságról sok szó folyik itt. Úgy gondolom, Intfeld asszonynak válaszolva, hogy a vírust, amiről beszél, nem kell kiírtani. Úgy gondolom, hogy a kifizetési szolgáltatások nem köz szolgáltatások, ezeket bizonyos cégek nyújtják, a fizetési szolgáltatások irányelvében ezeknek a körét kibővítettük, és ők pénzt szednek a szolgáltatásért, ami a bankközi ami az átváltási bizottságokat illeti, ugye voltak visszaélések, de amikor átláthatóan működnek és gazdaságilag megalapozottak, akkor nem vetődik fel, hogy el kellene törölni őket. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy csak hogy csak hat ország alkalmazza a bankközi díjakat. Elég gyakori, persze, elég ritka persze, hogy 27 tagállam ugyanolyan felárakat alkalmazzon. A többi országban a fizetések után fizetendő felárak más alapokon nyugszanak senki nem mondja, hogy a csekkfüzetek költségeit el kellene törölni. Átláthatóság szlogenje alatt átláthatatlanságot alakítanánk így ki az egyik fizetési eszköz miatt, egy másik után fizetnénk felárat. Úgy gondolom, hogy a bankközi díjakkal kapcsolatban hatástanulmányt kérünk, ami jó dolog, a hatástanulmánynak azonban igazi, objektív, tényleges módon kell megvalósulnia tudni kell, hogy mennyibe kerül, hogy indokolt-e a bankközi díj, és eh, hogyha nincs ilyen, akkor hogyan, eh, milyen javadalmat szednek a cégek, hiszen a cégeknek prosperálniuk kell, munkahelyeket kell eh, teremteniük, nem lehet mindig gyűlölni azt, és elutasítani, hogy profitot szedjenek a cégek. Ami a bankközi díjakat illeti, hatástanulmányt kell végeztetni, csak tisztességes legyen ez a hatástanulmány, és nézzük meg, hogy valójában indokoltak-e, és ha nem, akkor mi a helyzet. Köszönöm, Schmidt úr. Köszönöm, elnök úr. A 30-as módosító Fox kollega tollából egyetértek ezzel. Ő maga is állítja, hogy bonyolult komplikált lehet beavatkozni egy amúgy jól működő piacon. Általánosságban véve egyetértek, körültekintőek kell, hogy legyünk. Ez volt az, amit Gozez úr is tulajdonképpen megpróbált kifejteni. Azt mondhatom, hogy támogatom ezt az elképzelést, másokkal együtt előterjesztek majd egy módosítót, mert ez nem egy megfelelően működő piac. Éppen ezért úgy gondolom, hogy szükség van a fellépésre ugye gyakran az USA felé tekintünk, és ők korlátozták a piacot. A fogyasztókra háruló költségek drámai módon csökkentek is. És úgy vélem, hogy nekünk is tennünk kellene valamit. Persze hatásértékelésre szükség van, körültekintve kell, hogy legyünk. A piac ugyanis nem működött különösebben jól ezen a területen. Köszönöm. Epping úr. Köszönöm, elnök úr. Ashley Fox kollega nevében szólnék, mert ő elnézést kért, ma nem tud itt lenni, de szeretné jelezni köszönetét Terhó úr irányában a jelentésért. Fox úr támogatja az előadó megközelítését, és a módosítói nem a szöveg megváltoztatására, hanem inkább annak javítására törekszenek. Az első tervezetet, a módosítók tervezetét támogatja, de emlékeznünk kell arra, hogy a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések egy meglehetősen új piacot jelentenek, tehát nem szabad gátolnunk az innovációt a túlzott szabályozás által. Ez egy lehetőség a digitális piac fejlesztésére, és az elektronikus kereskedelmet is könnyíthető, remélhetőleg a növekedést és a munkahelyek teremtését működését is serkenti majd. Nem szabad, hogy elmerevítse a fejlődő piacot a túlzott szabályozás. Fox úr egyetért azon módosítókkal, amelyek hangsúlyozzák, hogy szükség van felmérni a valós költségekre, a, kártyák, a kártyás, az internetes és a mobiltelefonos fizetéseknél a három szereplős és négy szereplős fizetési rendszereket egyformán kellene kezelnünk, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk. Noha el kell ismernünk persze, hogy a rendszerek működésében vannak eltérések. Ami a multilaterális bankközi díjakat, a mifek illeti, Fox úr azt szeretné, hogy konvergencia valósuljon meg, hogy valóban megismerjük a kifizetések során felmerülő tényleges díjakat. Nincs a mifek szemben egy valós alternatíva, de azért az sem kell legyen a céljunk, hogy megakadályozzuk ezeket. Nem szabad, ugyanakkor meg kell előznünk azt, hogy ezen díjak túlzottan magasak legyenek. Nem véli úgy Esli úr, hogy egy felsőbb határt kellene megszabnunk, mert akkor növekednének a díjak ott is, ahol jelenleg alacsonyak a felárak felszámítását ellenzi kollégánk. Nagyobb átláthatóságra van szükség, és a költségek nem szabad, hogy további bevételeket eredményezzenek. A co-badging eredményes lehet, hatékony lehet a fogyasztók szempontjából, de nem szabad ezt kötelezővé tenni, mert ez a felelősség és a kockázatok szempontjából veszélyeket hordoz magában. Végezetül Fox úr nem gondolja azt, hogy a fogyasztói bankokban rejlő információkhoz is más intézményeknek hozzáférést kellene biztosítani. Terho úrral számít az együttműködésre a szavazás előtt erről a jelentésről. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Sean, please. Thank you, Chairman. Um, maybe first some... Köszönöm, elnök úr. Először akkor ilyen általános megjegyzéseim lennének az Európai Bizottságba, és aztán majd megadom a szót a kollégámnak, aki a verseny kapcsolatos dolgokról beszél. Nagyon jó vitát hallottunk, és azt gondolom, hogy azok az álláspontok és vélemények, amik a módosítókban megjelennek, azok a nyilvános konzultáció álláspontjait visszatükrözik. Bárnyi és Almunia biztosok többször is rámutattak többek között a zöld könyv nyilvános meghallgatásán arra, hogy a végfelhasználó a mobil kifizetéseknél, illetve a kártya használatoknál a fogyasztó és a politika középpontjában a fogyasztónak kellene állnia. Azt gondolom, hogy azok a kérdések, amik felmerültek ebből a szempontból is nagyon relevánsak. Ezek a felárak, illetve mifek azok a legfontosabb kérdések, amelyekről leghangsúlyosabb viták zajlottak. Mielőtt a részletekbe bocsátkoznék, hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság mit tervez tenni a következő hetekben, hónapokban. Az elkövetkező hetekben egy szakpolitikai orientációra készülünk, ami azt jelenti, hogy a zöldkönyv hatalmas területet lefed, ezek közül azonosítjuk azokat a területeket, ahol azonnali lépésekre, cselekvésre van szükség. Ez egy kvalitatív nyilatkozat lesz konkrét jogalkotási javaslatokat csak a jövő évben, 2013 első felében tervezünk eh, készíteni. Szeretném megnyugtatni önöket, hogy eh, most eh, készítjük ennek az elemzésnek az utolsó szakaszait, októberben fogunk ezzel foglalkozni, és szó van a, szó van a hatástanulmányról is, tehát a jövőbeni jövőbeni jogalkotási munkát alapos hatástanulmányjal fogjuk megalapozni. Ami a lényegi, legfőbb mondani valókat illeti, hadd kezdjem a felárakkal, ami a fogyasztók szempontjából rendkívül releváns. Mi úgy gondoljuk, hogy a probléma a túlzott felárakkal kapcsolatban kezelve van a fogyasztóvédelmi irányelv által. Ugyanakkor azt is láttuk a zöld könyv nyilvános konzultációja során, hogy rendkívül heterogén a környezet Európában. A fizetési szolgáltatások irányelv eh, lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy vagy betiltják, vagy engedélyezik a felárat, és eh, ez másként van szabályozva az egyes tagállamokban, ami versenyjogi szempontból konfúziót eh, okoz. Mi szeretnénk homogénabbá tenni tenni a piacot. Reméljük, hogy ebben megtámogat majd bennünket egy tanulmány, amelyet most a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálata előtt készítünk, készítetünk. Reméljük, hogy ez a tanulmány majd jelzi az útirányokat is a felárak vonatkozásában, hogy átláthatóbb és homogénebb környezet alakuljon ki Európában. Ami pedig a multilaterális bankközi díjakat illeti, itt átadnám a szót a versenyjogi főigazgatóságról ideérkezett kollégámnak, köszönöm, és engedjék meg nekem, hogy Intvelt asszony kérdésére válaszoljak, amely az előző szekcióban éppen a MIFEK-ről szólt elégedetlenségét fejezte ki a asszony, hogy a bizottság korábban nem lépett a multilaterális bankközi díjak vonatkozásában, és most pedig most gondolkozik csak a szabályokon. Én azért cáfolnám azt, hogy az Európai Bizottság korábban a MIFEK-kel kapcsolatban nem tett semmit. Több mint 20 éve foglalkozunk a főigazgatóságon a multilaterális bankközi díjakkal. Az, hogy az elsőfokú bíróság Luxemburgban döntést hozott ebben az ügyben, az éppen abból következett, hogy a versenyjogi szabályok alapján az Európai Bizottság hozott egy döntést. Tehát valójában ehhez a luxemburgi ítélethez kellett a bizottság eh, megelőző munkája. Örülünk annak, hogy a bizottság májusban egyetértett az Európai Bizottsággal, a bíróság egyetértett az Európai Bizottsággal minden egyes pontban, ami a felárakat, eh, illetve a multilaterális bankközi díjakat illeti eh, ez természetesen nem teszi semmisé azt a tényt, hogy a szabályozás nagy része a nemzeti hatóságoknál van. Az Európai Bizottság jelenleg eljárást folytat a Mastercard ellen, illetve e, éppen most vizsgáljuk a vízával kapcsolatos fellépés lehetőségeit. Ugyanezen okokból kifolyólag erről beszélt, ugyanazokat az érvelést, ugyanazokat az érveket fogjuk e, felhasználni, amit a bíróság is, e, bíróság is tett. Augusztusban tartottunk az eljárásnak a Statement of Objection szakaszánál, a vízával szemben folytatott folytatjuk az eljárást, együttműködünk a nemzeti versenyhatóságokkal. Mindez nem teszi indokolatlanná azt a kérdést, hogy feltegyük, azt, hogy feltegyük a kérdést, hogy pusztán hatékonysági szempontból nem kellene összeurópai szabályozást létrehozni. Ez a kérdés felmerül a zöld könyvben is, Ebben a vonatkozásban kíváncsiak vagyunk az Európai Parlament véleményére, és mint ahogy a piaci főigazgatóság munkatársa is elmondta, a következő lépéseket októberben jelentjük be, tehát önnek a kérdése nagyon jogos, foglalkozunk a kérdésével. Én magam a versenyigazgatóság nevében tudom elmondani azt, hogy miközben a szabályozást mi mi készítjük, figyelembe fogjuk venni a májusi ítéletet is. Ami a a multilaterális bankközi diák szükségességét illeti, és ha szabadon fordítom az elhangzottakat, ugye ingyenebéd nincsen, tehát egy szolgáltatás sem ingyenes. Itt azért egy zavart kell elosztanom, mert két területen kérnek multilaterális bankközi díjat, csak a közvetlen debit vonatkozásában van hatállamban ilyen multilaterális bankközi díj, ez egy különböző, ez egy más bankközi díj. Mi a fizetési kártyák, illetve a mobil fizetés, illetve az internetes fizetés esetében akarunk foglalkozni a multilaterális bankközi díjakkal. Ezen a területen a legtöbb tagállamban vannak díjak, csak, de különösen vannak a Mastercard és a Visa rendszerekben. A zöld könyvben arról beszélünk, hogy minden tagállamban ezek a D-szintek eltérnek, és mi, verseny, a, mi a versenyfőigazgatóságon azt mondtuk a különböző banküzemeltetőknek, hogy nem tudjuk megérteni, miért ilyen eltérőek a díjak. Miért van az, hogy Lengyelországban ezek a díjak, amelyekről a lengyel fogyasztó nem is tud, ötször akkorák, mint a Belgiumban érvényesített díjak. Ez egy belső piac piaci kérdés, ez egy piaci integrációs kérdés, és erről szól a zöld könyv is, vagy egy része. E, senki nem mondja azt, hogy a szolgáltatásokat ingyen kell nyújtani. A kollektív e, bankközi díjakkal az a probléma, hogy rejtve maradnak, a fogyasztók nem tudnak róluk, a kiskereskedők nem tudják befolyásolni ezeket a díjakat, miközben a fogyasztókat e, minden módon megpróbálják a legdrágább eszköz felé terelni, anélkül, hogy ők tudnák, hogy ez egy drága eszköz. Erről szól a zöld könyv is. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Most pedig akkor megadom a szót az előadónak, Szampónak. Kérem, hogy foglalja össze röviden, amit mondani akar. Okay. Thank you all. Rendben, mindenkinek köszönöm a konstruktív észrevételeit. Nem fogom összegezni az elhangzottakat, de egy dolgot szeretnék megemlíteni, amire többen emlékeztettek. Természetesen a hétköznapi fogyasztó érdekében végezzük ezt a munkát, mindig szem előtt kell ezt tartanunk a vita során amikor ezekről az elég bonyolult kérdésekről vitát folytatunk. Biztos vagyok benne, hogy mindegyikünknek ez a célja. Köszönöm szépen, elég gyorsan tudunk majd haladni. A jövő héten folytatjuk elnök. Szeptember 26-án van tehát a szavazás a szakbizottságban, és az októberi plenárisra kerül az ügy. Most pedig eh, tovább, tovább eh, lépünk Gigold úr eh, véleményére a 2009-es irányelv módosítására első eszmecsere, és szeretném kérni a kollégákat, hogy amilyen röviden lehet, olyan röviden fogalmazzanak. Köszönöm szépen. Kivételesen németül fogom előadni ezt a jelentésemet, akkor Mann úr is elégedett lehet. az AAKBV-k kétségtelenül egy sikertörténetnek nevezhetőek. A jelenlegi adatok alapján az év közepéig 5,9 billió euró értékben fektettek be ilyen ucitokba, ilyen AKBV-kbe Európába, és ez azért fontos, mert egyértelmű a szabálykeret, és éppen ezért a bizalom az egyszerű befektetők és a végső fogyasztók, a végfogyasztók részéről így biztosítható. Itt olyan alapokról van szó, amelyeket sok polgár használ fel, például az időskori biztosítások céljából és egyéb befektetések céljából. Alapvetően éppen ezért itt egy kiegyensúlyozott helyzettel van dolgunk. A fogyasztóvédelem érdekében megfelelő szabályozásra van szükségünk, hogy ezen befektetési termék iránt fokozzuk és megerősítsük a bizalmat, másfelől pedig ugyanakkor fennáll a veszély, mert ha túl messzire megyünk, ha ezen termékeket lehet, hogy kevésbé szabályozott területekre űzzük, éppen ezért egyensúlyt kell teremtenünk. A bizottság javaslata az AKBV-k tekintetében három fő területet szabályoz. Egyfelől javítja a letétkezelő bankok iránti követelményeket, illetve a felelősségi szabályokat megpróbálja tisztázni. A Madoff botrányból amelynek során nagyon sok európai pénzt vesztett, komoly összegeket, le kell vonnunk a következtetéseket. A befektetési alapok kezelői, a letétkezelők szempontjából egyértelmű felelősségi szabályokra van szükségünk, a fogyasztóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy nem ők fizetik meg a különböző struktúrák problémáit. A bizottság javaslata jó, kérdés azonban, hogy mi történik akkor, ha nem vállal felelősséget az illető szereplő, gazdasági szereplő, ez volt ugye az eset Madoff-nál, és éppen ezért vissza kell térnünk arra a megállapodásra, amelyet Ole Schmidt kollega jelentésénél fogalmaztunk meg. Vissza kell ott térnünk az ott foglaltakra, mert az AKBV esetében hogyha a felelősségvállalás az, akinek felelősséget kell vállalnia, nem nyújt kártalanítást, amikor egy letétkezelő banknál, egy letéteményesnél elvész pénz, vagy ezek értéküket, értékükből veszítenek, hogyha az ilyen esetekben mégiscsak kell, hogy legyen valaki, aki fizessen. Mert az mégsem lehetséges, hogy az egyszerű fogyasztó felismerje azt, hogy amikor megköt egy szerződést, ott bizonyos felelősséggel kapcsolatos kockázatok merülnek fel egy alletét kezelőnél. Éppen ezért itt nem egy hamis moral hazardről van szó, hanem egész egyszerűen a fogyasztók védelmét kell megfelelően kezelni. Másfelől pedig a javadalmazási politikáknál vissza kell nyúlnunk a nemzetközi megállapodásokra. Vannak kevésbé szabályozott területek, például az alternatív befektetési alapoknál, de pont ezen a területen érdekelnének a kollégák javaslatai. Mert ezen a területen nagyon sok polgárt foglalkoztat az, hogy a javadalmazási politikák valóban tényleg az ő érdekeiket szolgálják-e. Az alapoknál nyilván a befektetők érdekeit a menedzserek érdekeivel kell összhangba hozni. Ha a befektető jól keres, akkor nyilván a menedzser is jól keres, viszont hogyha a fordítottja az igaz, akkor ez mindkettőre kell, hogy vonatkozzon a bizottság javaslatát, tehát ebben a tekintetben is alaposan tanulmányoznunk kell. Hogyha az AKBV-k aktívak, rövid távon növekedhet a hozam, így a befektetők is jól járnak, és rövid távon a menedzserek is, viszont hogyha egy rossz helyzet áll elő, akkor kérdés, hogy ki vállal felelősséget. És felmerül az a kérdés is, hogy például a költséghatékonyság, illetve a költségek átláthatósága terén elég messzire mentünk-e már az összes költség, amelyet végül is a befektető befektetéséből vonnak le, ez kellően látható-e? Egyértelmű-e az, hogy egy alappal kapcsolatban milyen költségek merülnek fel, és különösen kérdésesnek tartom ebben a vonatkozásban azt, hogy egyre inkább terjed a prémiumok gyakorlata, ami tulajdonképpen szembe megy a verseny gondolatával itt. A közvetítők jó tanácsadási szokásait is akadályozzák, hogyha ezek az AKBV-k prémiumokat fizetnek azért, hogy a befektetők ne változtassák meg befektetéseiket, ne helyezzék ezeket máshova. Meg kell nézzük tehát, hogy megfelelő a szabályozás, és nem kellene valamit tennünk. A harmadik terület a bizottsági javaslatban a bírságokra vonatkozik, és európai szintű harmonizáció teremthető. Tehát Európa szerte egy hasonló bírságrendszert lehet életbe léptetni, egy minimális fajta harmonizációt ezért én kívánatosnak tartok. Az AKBV 5 egy elég korlátozott dokumentum, számos nagy horderejű kérdés már kilátásba helyezi a hatodik anyag kidolgozását, és nagyon jó lenne, hogyha a befektetők illetve a civil szervezetek, valamint a gazdasági szervezetek, szövetségek, amelyek ugye részt vesznek a konzultációban, véleményüket kifejtenék a nem kívánatos piaci fejleményekről, mert az, ami az AKBV-kkel történik, az igazából nem illeszkedik ahhoz, amit egykor elképzeltünk ezen vállalkozásokkal kapcsolatban. A kreativitás messze meghaladja azt a határt, amelyet tulajdonképpen ez a márka képviselne. És fennáll annak a veszélye is, hogy elveszítjük ezt az európai szabályozás által megteremtett versenyelőnyt, hogyha hagyjuk, hogy a kreativitás tovább virágozzék. Úgyhogy ez tovább foglalkoztatja majd a bizottságot. És ez azért is érdekes, mert a, ezen vállalkozások gyakran likvid termékekbe fektetnek. Fennállhat tehát egyfajta feszültség a vállalatokkal szembeni elvárások, valamint a hosszú távú beruházások közti ö, szociális, gazdasági haszon között. Az árnyék előadókkal várom az együttműködést. Felvettem a bizottsággal is a kapcsolatot, mert szeretném tudni, hogy a bizottság a szociális, gazdasági felelősségű beruházásokat hogyan kívánja ösztönözni. És ezért számítok önökkel az együttműködésre. Kíváncsi vagyok a véleményükre, a ti, az önök véleményeire, és minden bizonyal jellegű lesz az együttműködés, mert fontos hozzájárulnunk ahhoz, hogy az AKBV piaca továbbra is a fogyasztók érdekeit szolgálva megfelelően működjön. A válságot követően is, illetve a válság során is kellő szabályozásra van szükség. Köszönöm szépen, most pedig várom az észrevételeket. Köszönöm szépen, öt árnyék előadó van. Kérem, hogy a lehető legrövidebben szóljanak. Thomas Mann úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr én is anyanyelvemet fogom akkor használni, mint ahogy az előttem szóló is tette. Az a benyomás, hogy a politika mindig kullog az események után, és megpróbálja korrigálni azt, ami kudarcot vallott a piacokon. Ezért nagyon fontos lépésnek tartom, hogy az ötös szabályozáson, az ötödik szabályozáson keresztül módosítjuk a szabályozást. Itt általában lakossági befektetőkről van szó, akik magas szintű védelmet igényelnek, teljesen joggal, úgyhogy gondoskodnunk kell arról, hogy a letétkezelők képesek legyenek bizonyos feltételeknek eleget tenni, és biztosítanunk kell azt, hogy a magas szintű védelem érvényesül. Ha ezt elérjük, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy előrelépést teszünk. Az Európai Bizottság dokumentuma pedig nagyon jó ebből a szempontból, magas szintű fogyasztói védelmet kíván biztosítani. Az is érdekes, hogyha tovább megyünk ebben a vitában, az alletét kezelők, akik bekapcsolódnak ebbe a folyamatba, ők is képesek legyenek felelősséget vállalni, ne mentesülhessenek a felelősségvállalás alól. Ezt rendkívül fontosnak tartom, Szerintem ezt biztosítani kell. És egy további megjegyzést is tennék. Amikor bekapcsolódhatnak az ilyen alletét kezelők, nagyon fontos, hogy az értékeket a saját vagyonuktól külön kezeljék. El kell különíteni a két értékpapírállományt. Nagyon fontos ez a terület, rendkívül lényegesek a szankciók is, utaltunk a minimális harmonizáció szükségességére. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez a, ez a rendszer, amely számos eltérő szabályozásból áll, egységesebbé váljon. Mert nagyon sok befektető nincs is tisztában a, a jogaival, tehát nagyon fontos, hogy a különböző konzultációkon keresztül ezt a kérdést tisztázzuk. Meggyőződésem, elnök úr, hogy konstruktív lesz az együttműködés. Azt hiszem, hogy a cél, amelyet el akarunk érni, ugyanaz, a mi esetünkben is biztosítani akarjuk, garanciákat akarunk, és a befektetők azt hiszem, hogy most jobb kezekben lesznek majd, mint a múltban. A múlt botrányai nem szabad, hogy megismétlődjenek. Thank you. Mrs. McCarthy. Köszönöm, McCarthy asszony. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy nagyon üdvözlöm az előadó által ismertetett jelentést. Támogatjuk minden tekintetben az ő hozzáállását. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az irányelv felülvizsgálatot a bizalom helyreállítására használjuk fel az AEKBV-knél bizony gyakran visszaélésekre is sor került. A Madov eset különösen megrengette a befektetői bizalmat. Nem szeretnék nagyon belemenni a részletekbe. Hasznos lenne, hogyha az előadóval még a konkrétumokkal, a részletekkel kapcsolatban tudnánk eszmét cserélni. Mindenképpen szeretnék az értékpapír kölcsönadási um, uh, uh, profitokkal kapcsolatban uh, beszélni, illetve azzal kapcsolatban, hogy um, mi a helyzet, mi történik a vagyonvesztés esetén. Szigorú felelősségi rendszert pártolunk a befektető magas szintű biztonsága érdekében. a befektető részére információt kell mindenképpen juttatni, ezt a területet szeretnénk erősíteni, és úgy gondoljuk, hogy az éves tanúsításnál egy átfogó leltárt kell készíteni a kezelt letétekről. Tudom, hogy ez egy újabb teher a szektor számára, de a befektetői bizalom érdekében ez a teher indokolt. Úgy gondolom, hogy bizonyítani kell amikor a tanúsítás további terhe mellett érvelünk, hogy ez indokolt, de a befektető úgy gondolom, hogy teljes körű képet kell, hogy kapjon a letét kezelésről az előadóval és az ernyék előadókkal további eszmecserét folytathatunk majd, de mindenképpen nagyon támogatom a bizalom helyreállítás hozzáállását az előadó részéről, illetve a visszaélések kiküszöbölésének szándékát. Köszönöm elnök, köszönöm Jensen asszony. Köszönöm szépen elnök úr. ami a parlamenti eh, szándékokat eh, szabályokat illeti, hadd mondjam el mindjárt, hogy egy befektetői tanács felügyelőbizottságának tagja vagyok, a gazdasági érdekeltségemről mindenképpen be kell számolnom, és 16%-át tudjuk magunkénak a Dán AEKBV piacon. Az én csoportom egyetért azzal, hogy ez egy jó kezdeményezés, mármint amit a bizottság tett, és ahogy a többiek is jelezték, nagyon fontos, hogy a befektetőket védjük a bankok vonatkozásában. Nagyon fontosak ezek a szabályok, a bizottság javaslatai mindenképpen megfelelőek, és megvizsgálhatjuk most, hogy melyek a részletei ennek a javaslatnak. Úgy gondolom, hogy a bizottság bizottság jó előkészítő munka után hozta meg a javaslatát, ami engem illet. a javadalmazási rendszernél figyelembe kell venni a befektetők érdekét, illetve milyen ösztönzőket alkalmazunk, elég egyszerű a helyzet, ugyanazokat az elveket kell alkalmazni, mint a többi jogszabályban, így az alternatív befektetési lehetőségekről szóló szabályozásban Vizsgáljuk majd meg, hogy konkrétan miként lehet ezt bevezetni. Liberálisként nem annyira tetszik nekünk, hogy beleszólunk a javadalmazási rendszerbe, de konkrétabban beszéljük majd meg ezeket a részleteket, hogy az országokban azonos szankciók legyenek. Úgy gondolom, hogy ez jó elképzelés. A az AEKBV 4-esnél létrejött egy eszköz a határon túlnyúló tevékenységekről. Nyilván, hogyha határon átnyúló szolgáltatásokról van szó, akkor jogos, hogy összehasonlíthatóak legyenek a szankciók is. Ellenvetéseket is hallhattunk. McCartney asszony említette, hogy a bankszektor számára többletteherről lenne szó, több véleményt is hallhattunk ezzel kapcsolatban a harmadik államok kezelő bankjaival kapcsolatban például, hogy hogyan vonatkozhat rájuk a felelősségi szabály, és úgy gondolom, hogy mindenek előtt arról kell gondoskodni, hogy a befektetők minden garanciát megkapjanak arra, hogy az értékpapírjaikat tényleg megvédik. Köszönöm. Thank you. Mr. Kamal, please. Köszönöm, Kamal úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak is Már az elmúlt hónapokban egy sor megbeszélést folytattunk az AEKBV-kről, és volt olyan kedves az előadó, hogy a londoni megbeszéléseken részt vehessek, lehetővé tette. Fontos, hogy az AEKBV szabályozás kiterjesztése megvalósuljon, komplex, non-komplex területek, az AEKBV 6-os szabályozás kezdeményezését már bejelentette a bizottság, nem megkerülni kell a témákat, hanem átfogóan szabályozni. Mindenképpen üdvözlöm az AEKBV 5-ös javaslatot, ugyanis amikor a különböző összetevőket vizsgáljuk a pénzügyi válság esetében, nagyon gyakran Madoff neve merül fel, illetve a hedge fundok, és ezért kellene szükség, ezért lenne szükség erre a szabályozásra, az irányelvre, és valóban a letétkezelők nem mindig voltak felelősek, amikor felelősek kellett volna, hogy legyenek, ezért üdvözlöm az AEKBV szabályozást az EAFMD vonatkozásában nagyon fontos, hogy a kis befektetők ugyanolyan védelmet kapjanak, mint a szakmai, a nagy méretű befektetők. Yeah hogyha harmadik állambeli alletét kezelőről van szó, akkor a felelősség hogyan alakul. Mi azt szeretnénk, azt hiszem mindenki egyetért benne, hogy valaki végeredményben igenis elszámoltatható legyen, lehessen a felelősséget lerázni magukról mindenképpen aggasztó, hogy a csődbe menő bankok vezetői nem elszámoltathatóak, nem vállalnak felelősséget. Ez azt jelenti, hogy a befektetők bizalma sérül. Egyes bankok megkerestek, bizonyos szabályozásokkal kapcsolatban egyes ö, intézmények ö, nincsenek meggyőződve róla, hogy rájuk is vonatkoznia kellene a szabályozásnak. Koncentráció jöhet létre, hogyha bizonyos intézményeket, hitelintézeteket kiveszünk a hatája alól a szabályozásnak. hatás tanulmányban szerepelt, hogy a máltai meg lengyelországi intézményekre ugyanazok a szabályok kell, hogy vonatkozzanak. Az átláthatósági irányelv jól jelzi, hogy milyen hatásköre van a tagállami hatóságoknak. Nagyon fontos, hogy az átláthatóság minél nagyobb mértékben megvalósuljon, illetve megfelelő egyensúly legyen a befektetői tájékoztatás, illetve a cégek tehermentesítése között úgy gondolom, hogy eh, ha nem is a fő tényező volt, de hozzájárult a verseny kialakulásához eh, ez a terület is. Daniel Kahneman eh, írt egy könyvet, és a szakértőkről beszélt benne, az alapkezelők szerepét vetette fel. Nos, perform badly, they should not be rewarded for that bad performance. És azt mondta, hogy, a, hogy csapnivaló teljesítményt nyújtottak ezek a szakértők. Köszönöm szépen. Köszönöm, Luling asszony, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én azt szeretném elmondani, hogy nincs itt senki, aki ne hangsúlyozná, hogy mennyire fontos a befektetők védelmét javítani az AEKBV-k eh, vonatkozásában. Én egy megjegyzést tennék az Európai Bizottságnak, az AEKBV 5 ön dolgozunk, már a 6-osról is bejelentést tettek, eh, felvetődik bennem, hogy nem lenne érdemes teljesen átfogóan átalakítani, felülvizsgálni az AEKBV szabályozást, hogy ne ilyen gyakran kelljen módosítgatni, hiszen folyamatosan változtatjuk most a szabályozást. Az AEKBV 5-ös eszmecsere azzal az eredménnyel is járhatna, hogy harmonizáljuk a letétkezelőkre vonatkozó szabályozást. Úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen, hogy figyelembe vegyük az AIFM irányelvet a múlt évben, ugyanis ez az irányelv nagyon bonyolult, de teljes körű ö, szabályozási ö, keretet hozott létre a nem AEKBV alapok részére, második szintű szabályokkal. Ez a fő célkitűzés, vagyis a konvergencia az AIFM és AEKBV 5-ös szabályok között. Ez megkönnyítené a felügyeleti munkát a hatóságok számára, és azt is lehetővé tenné, hogy az eszközöket azonosan kezeljük, kezeljék, így magas szinten valósulna meg a befektetők védelme, és végeredményben a szektor, a befektetési alap szektor is könnyebben működhetne. Nyilvánvaló, hogy az AEKBV-k a e kisbefektetők részére jöttek létre, és ebből a szempontból az egységes szabályozás a legfontosabb cél. Összegzésként azt mondanám, hogy mindenek előtt a konvergenciát kell hangsúlyozni, az AIFM irányelv tal előírt magas szintű védelem keretében illetve együtt kell működni a befektetőket védő szerveknek, másfelől pedig pontosan érteni kell, a, az átruházási szabályok kihatásait az eszközpiacokra. Mint tudják, a részlet mindig a, a dördög mindig a részletekben van, mm, a szakmai részletek rontják általában a befektető védelmét, és az AEKBV-kkel kapcsolatban mindenki egyetért, hogy az európai siker, nem akarjuk rontani a hírnevüket, csak büszkék lehetünk az ilyen befektetésekre. Köszönöm. Köszönöm, Schmidt úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Luling úr a a végén pontosan azt mondta, amit én akartam mondani, az AEKBV terület előadója voltam 2001-ben és 2003-ban. Nagyon hosszú ideig nem sikerült előrelépni, de nagy siker volt az AEKBV. Nagyon büszke vagyok erre. A, mi azt az irányelvet illeti, én voltam felelős, a befektetői kompenzációs irányelvet, Sven is említette, ez meg elakadt, és nem történik semmi ezen a területen. Talán a bankuniós vita kimozdítja a holdpontról mindenképpen hasznos volt, hogy most ezzel a területtel foglalkozzunk, hogy a letétkezelőket szabályozzuk, a befektetőket védjük, az némileg negatív volt, hogy annak idején ezt a területet nem szabályoztuk. Köszönöm. A bizottság képviselője hozzá kívánna eh, szólni eh, most a vitának ebben a szakaszában. Igen, köszönöm szépen, hogy eh, megadja a szót. Úgy gondolom, hogy figyelembe fogjuk venni az itt felvetett témák némelyikét. Mindenképpen nagyon gondosan újra megvizsgáljuk a jogosult intézményeket pillanatnyilag kevés olyan intézmény van, amelyek letétkezőként működnek, és amelyek nem kapnának MIFID engedélyt. Amikor megvizsgáljuk, hogy ki lehet jogosult arra, hogy letétkezelő legyen, a befektetői védelmet vesszük elsősorban figyelembe, erre helyezzük a hangsúlyt, de amikor meghatározzuk őket, továbbra is azt mondanám, hogy a MIFID egy küszöböt jelent tőkekövetelmény szempontjából, illetve intézményes és szervezeti felépítés szempontjából a MIFID egyfajta benchmark, illetve alap követelmény kell, hogy legyen, különben nem lehet kezelőként működni. Ami a menetrendet illeti, az AEKBV 5 némi csúszás szenvedett, optimálisan, teljesen párhuzamosan kellett volna, hogy elfogadásra kerüljön az, az AFMD-vel, ugyanakkor a letétkezelői reformot folytatjuk, más nagyon fontos AEKBV reformokkal kapcsolatban, hiszen valaki említette is, hogy a lakossági vagy kisbefektetőket kevésbé védjük most, mint az EFMD szektor befektetőjét, ezért Mm, egyfajta or nehéz javaslattal éltünk letétkezelők esetében sürgősen kell foglalkozzunk ezzel a területtel, hiszen a másik felülvizsgálat általánosságban foglalkozik a befektetőkkel a shadow bankingen belül az értékpapír kölcsönzés sokkal általánosabb terület, nagyon sok partnere van az ilyen cégeknek, ezért amikor az AEKBV-re szpontosítunk, nem zárjuk ki, hogy a szakpolitika átalakítása átfogóbb lesz, és nem csak az AEKBV alapokra vonatkozik majd a letétkezelői szabályzás felülvizsgálata ezért elkülönítésre került a szélesebb körű shadow banking jellegű felülvizsgálattól. Mindenkit arra kérek, hogy a jogosultsági kérdést újra gondolják át a miféd normák nál is szigorúbb tőkekövetelményekre van szükség, hiszen itt a felelősségi szabályok esetében arra van szükség, hogy visszaesen fizetni az elveszett eszközöket. Köszönöm. Végül visszadom a szót Gigold úrnak. Well, just very briefly, thanks for, for the comments, and it seems to me that... Uh... Hát röviden köszönöm a kommentárokat, úgy tűnik, hogy ugyanabban a szellemiségben szólaltak fel a kollégák. Köszönöm a javaslatokat. Köszönöm azt, amit Irene és Arlin és Said mondtak. Annette Jansen. Azt hiszem, hogy ez az első alkalom, amióta itt vagyok ebben a bizottságban, hogy valaki egy beszéd kezdetében rámutatott arra, hogy egy érdekkonfliktus merülhet fel, illetve egy sajátos viszony fűzheti egy olyan ágazathoz, amelyet szabályozni kívánunk. Tehát köszönöm, hogy Anette Jansen erre rámutatott. Sohasem hallottam ilyet, és nyilván nem ön az egyetlen ember, akinek az esetében ez elmondható. A másik pedig, teljesen egyértelmű, hogy így közelítjük ezt meg, megnézzük a különböző pénzügyi központokat, ezért jó volt az is, hogy Londonban jártunk, és az ágazat képviselőivel beszéltünk, de persze a másik oldalt is meg kell hallgatni. A befektetőket, a fogyasztókat védeni hivatott szervezeteket is meg kell hallgatnunk. Ez egy olyan szokványos eljárás, amelyet követnünk kellene. Azt is szeretném megjegyezni, hogy van persze egy kérdés, ami teljesen kritikus. Az AKBV-k a lakossági befektetőknek szóltak, ez egy óriási sikernek bizonyult, mivel voltak bizonyos egyértelmű kritériumok, de aztán a, folyamat elmozdult olyan termékek irányába, amelyek inkább alternatív befektetési alapokhoz hasonlítanak. Most pedig logikusnak tűnik azt mondani, hogy akkor miért nem harmonizáljuk ezen standardokat egy az egyben. De azt kell mondjam, hogy amikor a vállalatokkal és a fogyasztókkal beszélek, rendkívül szkeptikus vagyok, mert ezen AKBV-k azért is bizonyultak sikeresnek, mert megbízhatónak tűntek a lakossági befektetők számára. Tehát ezt, mint márkát meg kellene védenünk és azt hiszem joggal elnyugtalaníthatna bennünket az, hogyha Európán kívüli pénzügyi központok azt akarják most elérni, hogy az AKBV-k alatt gyakorlatilag bármilyen terméket értékesíteni lehetne. És ők szigorúbb kritériumokat akarnak esetleg kidolgozni, ez for, visszajelesülhet el a végén. A, az UCIT az AKBV-k esetében ha nem helyezzük előtérbe a, be, a lakossági fogyasztókat, akkor lehet, hogy máshol születik szigorúbb szabályozás, és akkor elveszítjük a versenyelőnyt. Ebben a tekintetben tehát a fogyasztók védelme és az európai pénzügyi központok védelme nagyon is összeegyeztethető, és úgy gondolom, hogy ennek mentén kellene a vitát folytatnunk. Um, timetable, presentation of draft Köszönöm. November 5-én lesz kész az anyag, november végén van a beadási határidő módosítóké, 17-én beszélünk róla a bizottságban, és január 21-én szavazunk erről az anyagról. Mindegy, következik a következő napi rendi pont. 2011-es éves jelentés az EKB-től. Marisa. Marissa, Matiasnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ez az első eszmecsere, amelyet itt lefolytatunk a szakbizottságban az LKB éves jelentéséről. Azt hiszem, hogy a gazdasági válság során egyre inkább jelen van az Európai Központi Bank, akár intézményi szinten, akár a különböző eszközök kidolgozásában, amelyeket a válságra adott válaszként dolgozunk ki itt az Európai Unióban. Az LKB 2011-es jelentése azt hiszem, hogy tükrözi azon változásokat, amelyeknek tanúi lehetünk az Európai Unióban, amikor is megpróbálunk választ adni a válságnak. Az EKB elnöke is ezt egy kivételes évnek minősítette, egy olyan évnek, amikor a gazdasági kérdések egyértelműen előtérbe kerültek, például 1,5% volt a növekedési ráta, tehát lelassult a korábbi évhez képest a gazdasági növekedés. Ami az éves jelentést magát illeti, azt hiszem, hogy két külön fejezetet különíthetünk el. Az első fél évben az EKB fellépését abszurdnak minősíteném, vagy legalábbis aránytalannak. A második fél évben már más volt a fellépése az EKB-nak. Azt mondhatnám, hogy megpróbálta orvosolni az első fél évben elkövetett hibákat. Miért mondom ezt? Azért, mert mindannyian tudjuk, hogy az első fél évben az EKB az irányadó kamatokat áprilisban és augusztusban is emelte, 50 bázisponttal összesen, és aztán évvégén megállapíthattuk, hogy lejjebb vitték ugyan ekkora mértékben az irányadó kamatokat. Tehát mi történt az első fél évben? Noha igaz, hogy a 2012-ben a 2000 tízeshez képest a az inflációs ráta az euróvezetben magasabb volt, mondtam, hogy aránytalanul lépett fel. Az LKB e nem emelte a kamatlábakat, mert azt mondta, hogy konjunkturális az infláció, konjunkturális a válság, és a válasza véleményem szerint, a reakciója éppen ezért aránytalan volt. A második félben megpróbált orvosolni ezt a problémát, és az év vége felé csökkentette a kamatlábakat. Ez egy olyan probléma, amely az Európai Központi Bank politikájával magyarázható. Ha jól megnézzük az éves jelentést, akkor láthatjuk, hogy ez az expanzív politika nem gyakorolt a hitelezés szempontjából kellő hatást, sem a lakosság, sem a vállalkozások nem jutottak könnyebben hitelezéshez. Ez összefügg persze a bírek mérséklésével és a megszorító politikákkal. Éppen ezért ez az expanzív politika nem volt hatékony, és amikor erről a jelentésről beszélünk, szerintem két dolgot kell szem előtt tartanunk. Először is az EKB mandátumáról kell beszélnünk. Úgy vélem, hogy nagyon fontos tudnunk, hogy vajon észszerű-e az, hogy az EKB mandátuma az inflációra szorítkozik, teljesen függetlenül attól, hogy ez a cél hogyan befolyásolja a növekedést vagy a munkahelyteremtést. Csak hogy egy példát említsek, a amikor a gazdasági stagnációra választ kell adnunk az euróövezetben, egyértelmű lenne, hogy az euróvezeti országokban növelni kellene a béreket. Ez a növelés, ez két dolgot eredményezne. Először is a keresletet serkenteni, másodszorban pedig csökkenteni a külső egyenlőtlenségeket a központi térségek és a periféria között. Ez az egyik. Ami a másik vitát illeti, amelyet szerintem le kell folytatnunk, ez azzal kapcsolatos, hogy az LKB e mit tesz a mandátumán túlmenőleg. Ez is szorosan összefügg persze a megszorító politikákkal, amelyeket tapasztalunk mostanában mindenki számára egyértelmű itt, mint ahogy számomra is, hogy az LKB-nek e milyen szerepe volt, amikor ajánlásokat fogalmazott meg, sőt felszólította a tagállamokat a költségvetési politika kapcsán, vagy hogy a munkaerőpiac tekintetében milyen lépéseket javasolt a tagállamoknak, a fiskali, az adózás és egyéb kérdésekben megszabott bizonyos intézkedéseket a tagállamoknak. Úgy gondolom, hogy a növekedést serkentő politikákra lett volna szükség, már pedig ilyen javaslatok nem születtek és úgy gondolom, hogy szükség van bizonyos egyéb kérdésekkel is foglalkoznunk az LKB működésével kapcsolatban. Két dolgot szeretnék kiemelni. Először is azzal, hogy az, LKB irányításában, hiány, irányításában hiányoznak a nők. Azt hiszem, ezt a kérdést megint, megint előtérbe kell helyeznünk, mert úgy tűnik, hogy a döntéshozatali szint legmagasabb fokán egyáltalán nem foglalkoznak a nemek közti egyenlőséggel. A második kérdés pedig, amivel foglalkoznék a működés szempontjából, az az, hogy egyre nagyobb szerepet kap az Európai Központi Bank, márpedig meg kell fontolnunk, hogy milyen kísérletek terül, történtek arra, hogy az Európai Parlament háttérbe szoruljon olyan döntéshozatali folyamatokban, amelyekbe bekapcsolódott az EKB. És ezt azért hangsúlyozom, mert az EKB működésére amúgy is nagyon korlátozott a befolyásunk. A jelenlegi politika, a jelenlegi helyzet szempontjából ezeket a kérdéseket is meg kell világítanunk. Először is szeretném tudni a kollégák részéről, hogy folytatható ez a helyzet, hogy az EKB továbbra sem küld egyértelmű jelzéseket a piacok felé, folytatja ezt az expanzív politikát, és kérdésem az, hogy az árak stabilizációja kell, hogy legyen továbbra is az LKB fő mandátuma. Egyértelmű, hogy amikor felvetem ezen kérdéseket, ezt azért teszem, mert komoly kételjeim vannak ezzel kapcsolatban, de ez csak egy első eszmecsere, amikor is felvetünk bizonyos kérdéseket az LKB-val kapcsolatban. Várom a kollégák hozzászólásait ezen kérdésekkel kapcsolatban és más dolgokra vonatkozóan is, amelyeket nem volt idő megvilágítani. Köszönöm. Uh, Köszönöm a raportőrnek. Öt árnyék előadónk van megint. Kérem, hogy próbálják rövidre fogni. Pelc asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a gyors és nagyon célratörő összegzését, aminek a fő pontjaival egyet is értek egyetértek azzal hogy two thousand and eleven egy rendkvüli gazdasági és pénzügyi kihvásokkal terhelt év volt azonban nem az első ilyen év volt és lehet hogy nem is az utolsó ilyen év. ennél fogva e, ez egy olyan helyzet amivel tartósan lehet hogy e, szembe kell nézni és ennek a kezelésével is szembe kell nézni ezért e, fontosnak tartom mindazokat a felvetéseket amelyek az ekb mandátumára vonatkoznak hogy érdemes ezeket a kérdéseket mélyebben is elemezni. valóban two thousand and eleven éve két eh, szakaszra bontható az első eh, szakaszban eh, ellentétes hatást folytatott ellentétes tevékenységet az ekb mint a második részben nyilván megvan e- ennek az indokoltsága bár aggályosnak érzem és egyetértek a jelentéstevővel hiszen fifty e, bázispontos emelés volt az első félévben a másodikban e, ugyanannyi csökkenés volt talán érdemes lenne és fontosnak is tartanám hogy a részleteket is megvizsgáljuk és a döntések mélyére is nézzünk azok indokoltságát is megvizsgáljuk különösen abból az aspektusból hogy a decemberi döntés növekedési hatása enyhén szólva csekély volt az euróövezetre és az európai unióra is összességében two thousand and eleven ben egy másik probléma is volt az államadóssági válság is súlyosbodott és ennek a bankszektorra gyakorolt negatv hatása is növekedett miközben a makrogazdasági kilátások pedig gyengültek. ebben az időszakban volt az ekb nek jelentős tevékenysége a görög államadósság átrendezésével kapcsolatban akkor az ekb határozottan azt mondta hogy nem hve az adósság elengedésének. E, érdemes megvizsgálni hogy ezt a véleményét az elmúlt e, e, hónapok eseményeinek a tükrében mennyire tarthatjuk megalapozottnak two thousand and eleven augusztusától elkezdődött egy olyan művelet egyébként ami most már nem idegen az ekb től de, de a fő mandátumától mégiscsak idegen mégpedig hitelezési politikát eh, kiterjedt hitelezési politikát kezdett folytatni. Eh, ennek hatása eh, tragikus volt főleg az eurózóna szélén elhelyezkedő országok pénzintézeteinek hitelfelvételi kondcióira ekkor a hitelkihelyezéseket sokan kritizálták most talán úgy tűnik hogy ennek a szerepét átvették a másodlagos piacon történő kötvényfelvásárlások azonban célszerű lenne itt az átláthatóságot növelni és értékelni ezeket a tevékenységeket be kell valljam tele vagyok kérdésekkel e, ezt a terület, ezen területet illetően. persze vannak más kérdéseim is nekem is a jelentéstevőhöz hasonlóan az ekb szerepét illetően amiről érdemes lenne talán tágabb időkeretbe is beszélni így a pénzügyi stabilitást fenyegető kockázatok kiterjedéséről a gazdasági növekedési kilátások segítéséről az euróövezetbeli kivitel bővülési lehetőségeiről meg összességében az ekb bizalmi indexének eh, változásáról lehetséges erőstéséről és hát eh, nem utolsó sorban eh, ezen heteknek a témája az elmúlt plenáris ülésen is vitát váltott ki az ekb nek tevékenységének felügyelettel történő kiterjesztése és ennek a megalapozottsága és ezen kérdések. E, be kell valljam, hogy visszanéztem a 2010-es jelentésről készített e, tavalyi e, parlamenti jelentést is, és vannak olyan pontok, amelyeket mi fontosnak tartottunk akkor, ugyanakkor az EKB-nek az ezévi jelentése nem is tér ki ezek pontokra. Ilyen és ilyen fontos pont például a 13-as pontban hogy egy európai hitelminőstő alaptványt hozzanak létre vizsgálják meg ennek a lehetőségét milyen előnyökkel hátrányokkal járna. lehet hogy a döntés megszületett hogy ez nem fontos de legalább két mondat erejéig érdemes lenne ebben az ekb jelentésben kitérni arra hogy ezt a parlamenti bizottsági megállaptást egyáltalán nem tartja fontosnak az ekb összességében lezárom mert hogy rövid az idő várom a jelentéstevővel való együttműködés lehetőségét és szeretném a javaslataimat módostók formájában mélyebben is megfogalmazni. köszönöm elnök úr! Thank you. Na, köszönöm. Most pedig megadom a szót Wang Ngok úrnak. Merci. Köszönöm nagyon örülök, hogy nőkkel dolgozhatok ebben az ügyben. Szeretnék köszönetet mondani Marizának, akivel együtt utaztunk el Frankfurtba az LKB-hoz nagyon komoly dolgokról tárgyaltunk ott az LKB képviselőivel, értékpapír korlátlan felvásárlás három évre, amit ugye az LKB bejelentett, a stabilitási mechanizmusban résztvevő országok részére, és az LKB-val kapcsolatban megállapíthattuk, hogy az ástabilitásra kapott konkrét mandátumát sokszor túllépi, strukturális és költségvetési területekkel is foglalkozik, ami nem tartozik a szorosan vett illetékességi vagy hatásköri területéhez a demokratikus kontroll nagyon fontos lenne. A monetáris és költségvetési kormányzás irányítás szempontjából a jövőbeli bankunió és költségvetési unió szempontjából ezek fontosak. Sor kérdést tettünk fel, most csak kettőt említenék. Úgynevezett LTRO programra kérdeztünk rá bocsánat, nagyon sok az interferencia, és a tolmácsok gondban vannak. Lehet, hogy az ön mikrofonjával van a baj? Sorry everybody, but it's a good idea if we can hear. Elnézést, de talán jó ötlet, hogy jól halljuk tehát az LTRO programmal kapcsolatban. Mint tudják, több mint 500 bank vett részt a kibocsátási programban, több mint 500 milliárdot, egy százalékos kamatra három évre adott kölcsön az LKB és hasonló javaslatokat tesz még. Nos, ezt a likviditást a kötvény piacon használják a bankok, hogy a nyomást csökkentsék az államokon, és az Európai Központi Bank pénzét használják. Tehát ez felvetődik, hogy megfelelő ez a program, különösen amikor az ETRO és az SNP között kell dönteni az LKB-nek, e vagyis a a spekuláció adatával esett országok szuverén adóssága kivásárlása lett volna a másik lehetőség, és felvetődik a kérdés, hogy nem lett-e volna hatékonyabb a másik megoldás a spekuláció elleni küzdelem miatt illetve érdekében az Európai Stabilitási Mechanizmusnak egyfajta bank is adhattunk volna, hiszen akkor megfelelően tudtuk volna kontrollálni a spekuláció áldozatául esett országoknak jutatott hitelt. De az LKB-nak más a koncepciója, vagy nincs koncepciója az eurozónával kapcsolatban további problémák vannak. Az EKB a másodlagos piacon névértéken közel 50 milliárdért vásárolt görög államkötvényt, mivel nagy a fluktuáció és sokat csökkent az értékük, gyakorlatilag kevesebb, mint 40 milliárdot fizetett ki az LKB értük. Na most, amikor lejárnak ezek az értékpapírok, a, a névértéket kéri az LKB vissza, vagyis jövedelmet realizál. 11 milliárdról van szó a, rész, a kamatok nélkül, ez több mint 4% a Görögország gdp ének megfelelő -e ez az eljárás, úgy gondolom, hogy nem az LKB nem csak elszenvedte ezt a, helyese, ezt a helyzetet, hanem még ösztönözte is a magánbefektetők 96%-ához hasonlóan az EKB is belement a veszteségek elszenvedésébe, de most már nem így vetődik fel a kérdés. 2000 2011-es jelentésben 3,6 milliárdos többletről számol be az Európai Központi Bank, az SNP kapcsán. Ez egyfajta paradoxon, a Görögországnak nyújtott segítség tehát az EKB mérlegét javította-e vajon végeredményben, annélkül, hogy a görögök helyzetét őszintén szólva javítottuk volna. Ezt a paradoxont mindenképpen fel kell vetni. Kedves kollégák, sok minden mondani valónk van egy gazda 2011-es év kapcsán az EKB tevékenységével kapcsolatban. Üdvözlöm ezt a jelentést, és sokat fogunk erről beszélgetni, gondolom az előadóval és az elnyék előadókkal. Köszönöm. Ramon. Köszönöm. Thank you very much, Sharon. Just, uh... Köszönöm, elnök asszony Kevés időnk van, röviden fogok beszélni. Először is én voltam a tavalyi raportőr az EKB jelentés vonatkozásában, tehát Marisának feladajállom a segítségemet, nagyon szívesen veszek részt ebben a nemileg kiegyensúlyozott csapatban, és foglalkozom ezzel az EKB jelentéssel egyetértek azzal, amit Werner Langen mondott egy évvel ezelőtt ebben a házban, tavaly nyáron, tehát nem idén nyáron, hanem tavaly nyáron kezdte el az EKB a spanyol és olasz kötvények megvásárlását, és azt mondta, hogy az intervenció nélkül rosszabb lenne a helyzet. Nekem ez a ez a benyomásom a tavalyi, illetve a múlt havi EKB intervenciókkal kapcsolatban is én eh, európai föderalista vagyok, és eh, minden nap fájlalom az európai pénzügyminiszter, illetve az európai kincstár hiányát, valamint más európai intézmények hiányát, amelyek eh, elvégezhetnék azokat a munkákat, feladatokat, amelyek, amelyek így az LKB-ra e hárulnak. Tehát ilyen körülmények között elég nehéz beszélni az LKB e LKB e szerepélőről, e, döntéseiről, az LTRO műveletekről. E, azért emlékeztetnék, hogy az LTRO első művelet az karácsony előtti karácsonyi ajándék volt. Vettek kötvényeket és pénzt adtak spanyol bankoknak, hogy spanyol adósságot vásároljanak. De most már érdemes lenne felmérni ennek a, az akciónak a hatékonyságát. Márciusban volt egy második LTRO, amelynek során azt láttuk, hogy a hitelek nem kezdtek kiáramlani a reálgazdaságba a bankoktól. Drági úr is elismerte ebben a házban és ebben a bizottságban azt, hogy eh, a műveletek hatékonysága nem megfelelő. Spanyolországban gyakorlatilag egy crowding autot láttunk, kiszorította a ö, eh, kiszorítják a reálgazdaságból a pénzeket, valójában az állam kötvényeket fogják megvenni a bankok ezekből a pénzekből, és nem pedig hitelezni a háztartásoknak, illetve a vállalkozásoknak. Jó lenne ezt a e, hitelt valamilyen módon pótolni, vagy valamilyen módon e, lehetővé tenni, elérhetővé tenni, mert különben a gazdaság hanyatlása folytatódni fog. Én hiszek az euróban, és amikor 2010-ben az európai felügyeleti csomagról beszéltünk, akkor a, azt mondtam, hogy bízunk az LKB-ban e és bízunk az euróban, tehát én hiszek az euróban, és éppen ezért a célkitűzésekhez mérem a tevékenységet. Az idei LKB e jelentésben a Target 2 rendszerrel kapcsolatban van egy fejezet, amely statisztikákat is tartalmaz, és azt gondolom, hogy ez hasznos lesz majd a parlamenti viták kapcsán. És a tavalyi jelentésben még ilyen nem volt, meg kellett keresni külön a különböző flókat. Én egy fenntartható pénzügyi unióban hiszek, és arra szeretném sarkalni a kollégákat, hogy vegyék észre, hogy több száz millió euró van, amely áramlik egyik központi bankból a másikba, és én a feltenném a kérdést, hogy ezek a tranzakciók fenntarthatóak-e, vagy nem válnak-e permanensé. Itt most utalnék a Federal Reserve-re Amerikában, ahol szintén felmerülnek ezek a kérdések. Emellett érdeklődve olvastam az egyes nemzeti központi bankok tevékenységét a sürgősségi likviditási támogatással kapcsolatban. Ez, ez érdekes olvasmány volt számomra. Kifejezetten örülök, hogy Drági úr vette át az EKB-t. Ő azt gondolom, hogy komoly szakértő, és a polgárok, valamint a jövőnk érdekében egy gyümölcsöző vitára számíthatunk. Sven nincs itt, mondja az elnök, Filip veszi át a helyét, ha jól sejtem. Nos, Sven sincs itt, meg Éva sincs itt. Éva lenne az árnyék előadó, tehát nem akarom elismételni mindazt, ami már elhangzott. Nagyon sok mindennel egyet is értek. Azzal a tényel kapcsolatban, hogy az EKB további hatásköröket látszik megszerezni a már hatalmas jogköreihez képest. Ezzel kapcsolatban elmondanám azt, hogy szerintem ezeknek a jelentéseknek a az elkészítési módját kellene most újra felülvizsgálnunk és upgrade-elni őket, mert úgy tűnik, hogy itt a demokratikus legitimitás kérdése is felmerül egyre jobban az LKB e működése kapcsán, és hogyha LKB e jelentésről van szó, akkor lehet, hogy jövő évtől kezdve kettőt kellene már készíteni, amikor az EKB felügyeleti szerepeköröket is átvesz. El kell határolnunk a két dolgot, mert azt várjuk el az LKB-től e is, hogy különböző módon hajtsák végre a felügyeleti missziójukat a központi banki, a, a tradicionális központi eh, banki missziójukhoz képest. Ugyanakkor mi most itt küldhetnénk egy jelzést eh, az LKB-nak arra vonatkozóan, hogy elvárjuk tőlük, és nem csak kérjük őket, hogy eh, a jövő évben induló, vagy a hamarosan induló új hatásköreikben is elszámoltathatóságot igénylünk tőlük, mint egy előre figyelmeztetni őket. Köszönöm. Erre kapcsolatban én is reagálnék, mondja az elnök asszony. Éves jelentést a saját kezdeményezésű jelentések terhére tudunk készíteni. Az LKB-val e kapcsolatos elszámoltathatósági szerepünket nézve pedig azt gondolom, hogy itt felmerül a parlament saját belső eljárásainak problémája, mert van még ezen kívül ugye a bankunióról szóló javaslat is. Remélem, hogy ezt a frakcióban is ismertetik majd, ezt a problémát, és amikor majd jövőre külön elbírálást kérünk, ismét, erre hivatkozással, akkor remélem a frakcióvezetők már tudatában lesznek annak, hogy ez a külön elbánásmód a demokratikus elszámoltathatósághoz kell majd. Epping úr, a 2010-es jelentésében az Európai Parlament az EKB-t dicsérte addigi tevékenységéért. Biztos vagyok abban, hogy idén is az lesz a konszenzus a parlamentben, hogy az EKB jó munkát végzett. Ugyanakkor nekem három megjegyzésem lenne. Először is a hosszú távú e, újrafinanszározási e, műveletek, az LTRO műveletek tavaly decemberben, illetve e, februárban 1000 milliárd olcsó hitelt adtak a bankoknak, és mégsem érték el a legfontosabb célkitűzésüket, nem tudták a reálgazdaságok felé irányuló hitelezést felpörgetni az EKB úgy gondolta, hogy három évi market stabil, piaci stabilitást vásárol ezzel az akcióval, csak három hónapot sikerült neki. E, aztán bevetette az úgynevezett páncéltörőjét, e, amikor azt mondta, hogy ha szükséges, akkor rövidtávú kormányhiteleket e, vásárol közvetlen módon OMT. Ez a döntés komoly kockázatokat rejt magában. A Bundesbank eh, annak idején ezt leszavazta, és eh, múlt héten a Német Alkotmánybíróság is azt mondta, hogy eh, az európai joggal összeegyeztetetlen lenne ez a döntés. Én egyébként egyetértek a Német Alkotmánybírósággal és a Német Bundesbankkal. Ott van például az erkölcsi kockázat kérdése. Az EKB ugyanis korlátlan felvásárlásra tesz ígéretet, anélkül, hogy az adott országok egy fiskális kiigazítási menetrendbe beleegyeznének. Ugyanakkor az ígéret fényében nehéz lesz tényleges kondicionalitást ezekre a tagállamokra kényszeríteni, mert nem valószínű, hogy kihúzzák majd alóluk a szőnyeget, ha esetleg szükséges lenne. Tehát ezzel az EKB azt éri el, hogy kiszámíthatatlan politikai döntések születhetnek egyes országokban, önelégültek lesznek az egyes tagállamok, és elveszítik az ösztönzést, amely jelenleg ott van, a, amely a reformok irányába hat. Emellett az LKB-nak a mérlege már most is aggasztó, a harmada ugyanis a balance sheet-nek, balance sheet tételeknek a periférikus országokban van. Ha az LKB ez romlani fog ez a helyzet, hogyha az LKB olyan kötvényeket vesz, amelyek olyan országból származnak, amelyek nem reformálnak. Ez piaci pánikhoz vezethet, és maga az EKB válhat rossz banká. Az EKB nem csak eh, végső hitelezővé vált, hanem eh, minden esetre szóló hitelezővé vált. Korábban a monetáris politikához eh, ragaszkodott, illetve a saját függetlenségét óvta, valamint az inflációs harcot vívta, most pedig monetáris finanszírozásba kezd, és finanszírozza a kormány, kormányzati deficiteket. Nyomtathat ugyan pénzt az LKB, de munkahelyeket nem teremthet, és nem érheti el a kormányzati reformokat sem. Erre a politikusok politikusoknak van felhatalmazása, ugyanakkor a politikusok félnek a dühött választóktól. A negyedik dolog, amit mondanék, az a demokratikus legitimitás kérdése. Az euró rendszerben eh, most eh, minden eh, tétet egy Vatikán-szerű irányítással rendelkező intézmény birtokol, nincs, szinte konklávék, titkos konklávékon születnek a döntések, és női szereplők sincsenek a vezérkarban. Na, legalább valamiben megállapodtunk. Örülök, hogy itt van. Drági úrat Európápává választották, és az euró bíborosokkal találkozgat Frankfurtban. Ez Frankfurt immár az eurozóna Rómája. Amikor az LKB bajba kerül, politikai bajba kerül, akkor majd ellene fognak fellázadni az emberek egy olyan intézmény ellen, amelyről nem rendelkeznek ismeretekkel, viszont tudják róla, hogy nem rendelkezik demokratikus legitimációval sem. Ez pedig egy nagyon komoly kockázat, mert az EKB lett a focipályán a söprögető. Köszönöm. A pápák mindig férfiak, erről majd még később beszélünk. Szilvi. Köszönöm, Sharon. Nem tudom megállni, hogy nem mondjak egy viccet. Tudják, hogy miért van Európának ennyi gondja ma, mondják valakik. Mert egy német van Rómában, és egy olasz az LKB eh, élén. Nem tudom, hogy ez igazságos-e. Úgy gondolom, hogy az LKB által végzett munka nehéz körülmények között mindenképpen dicséretre méltó, és ez, az, ez a jelentés különös jelentőségű az idén. Miért? Szerintem két oknál fogva. Először is az események fényében, hogyha veszük a fáradtságot és elgondolkozunk a 2011-es évről, akkor jobban értjük, attól függetlenül, hogy egyetértünk-e vagy nem velük, hogy milyen döntéseket hoztak elég rövid időn belül az LKB-nál e az ETLO, meg az egyéb kezdeményezések ide tartoznak. Úgy másik dolog, ahogy többen is említették, és látom, hogy egyre többeket érdekel a téma, emlékeztetnék rá, hogy 2011-ben 2011 végén Tomben Google volt az egyetlen hölgy az LKB kormányzó tanácsában, aki aztán ugye már kikerült onnan. Most azért kezdtünk el vitát folytatni, hogy legalább egy minimális egyensúly helyre álljon. Több mint egy éve nincs ott nő ami az eseményeket illeti, a júniusi Európai Tanács elég innovatív gyakorlatba kezdett, és ezt üdvözlünk kell. A válság kezdete óta legalább megkísérlik, hogy közös átfogó megközelítés legyen, és ne pedig eseti jellegű gazdasági kormányzásával foglalkoztak, de most a, a bankunióval, illetve az accountability az elszámoltathatósággal is, ami mindenképpen nagyon érdekes. Hogyan lehetne rossz májúság nélkül ö, utána nézni, hogy az intézmények milyen munkát is ö, végeztek. Úgy gondolom, hogy a parlament nagyon komolyan szokott eljárni, ö, kollégák is kérték, Hamon biztos, hogy oda fog erre figyelni, vagy az LPP-s e kolléganő, az LKB e tényleg válaszoljon a korábbi jelentéseinkben felvetett javaslatokra, kérdésekre. Fontos, hogy a piros vonalat mindig kövessék ebben. Ezzel együtt szerintem ez a jelentés nem alkalmas arra, hogy felvessük a mandátum megváltoztatását. Ugye a szerződést kell alkalmazni, és hogyha kifelé azt mutatjuk, hogy a szerződést tartjuk be, akkor az intézmények hitelességét erősítjük. Természetesen demokratikus változatásokat is lehet javasolni. Marian Tessen például az Európai eh, Tanács eh, vonatkozásában, de eh, a jelentésben ne soroljunk fel rengeteg javaslatot, ami esetleg egyeseknek tetszhet, de nem segít az LKB-nak a legutóbbi kezdeményezések jelentős innovációt jelenthetnek. Az Európai Tanács azt javasolt, hogy jön létre a bankunió, a bizottság most ezt megvalósítja, ez jelentős előrelépést jelent, de mindenképpen legyünk azért intellektuálisan fegyelmezettek, elnök. Köszönöm, most pedig akkor megadom a szót a szerzőnek. A tolmácsok 10 percig időn túl is itt maradnak velünk, de még úgyis kevés időnk van, és kérem, hogy összeszedetten beszéljen mindenki, innentől kezdve Marissa. Köszönöm szépen nagyon röviden. Szeretném megköszönni az összes hozzászólást a különböző képviselőcsoportok részéről. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes ez a vita, és nem látok az érdemi kérdésekben különösebb nézeteltéréseket. Természetesen nincs idő megvilágítani az összes kérdést, de vannak dolgok, amelyekre ismételten fontos utalnom, és amelyeket a kollégák is említettek, hogy mi az, amit el kell mélyítenünk. A végén kezdeném, mert a legutóbbi hozzászóláshoz kapcsolódik az első is, ami az LKB mandátumát illeti. Úgy gondolom, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül, még akkor is, hogyha szigorúak akarunk maradni, és a mi mandátumunkon belül akarunk maradni, hogy az EKB több alkalommal túllépte a saját mandátumát az év során, ahogyan azt kezdetben is megjegyeztem. És azt hiszem, hogy ez egy további vitát vet fel, hiszen meg kell néznünk, hogy mi az, amit a helyzet szükségessé tesz, és mi az, amit mi az, melyek azok az esetek, amelyekben túllépett a mandátumán. Teljesen egyetértek mindazzal, ami elhangzott a demokratikus ellenőrzés megerősítésével kapcsolatban és azzal, hogy fontos az Európai Parlament szerepét megerősíteni, és azt, hogy az Európai Központi Bank hogyan reagál az -e a parlament állásfoglalásaira. Egy másik kérdés, ami elhangzott, a többletérték legitimitásával kapcsolatban. az államadóság felvásárlásának vonatkozásában, illetve a bankok kimentésével kapcsolatban. Egyéb területek eh, is vannak, amelyeket eh, el kell mélyítenünk majd a jelentés kidolgozása eh, során. Szeretném jelezni, hogy különböző iránymutatásokat a, hét, a héten szeretnék még kidolgozni, hogy a kollégák is hozzá tudjanak járulni ehhez, és így tudjuk elkészíteni a jelentést. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen a jelentéstervezet október 15-ére készül el, október 25-ig lehet a módosítókat benyújtani, 29-én tárgyaljuk meg őket, január 31-én lesz a szavazás, várhatóan a februári plenárisra kerül a e, jelentés. Most pedig e, következik a Günár Höckmark jelentés, az első eszmecsere a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítása és szanálási keretéről. Sajnos csak körülbelül fél óránk van, nagyon sajnálom. Lehet, hogy valahova be kell majd préselni egy másik eszmecserét, hogy a jövőben pótoljuk a kiesett időt. Köszönöm szépen. Mindenképpen röviden fogok beszélni, hiszen kevés sévált az idő, ami rendelkezésre áll, és ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk, hogy kemény időket élünk, nagy kihívásokkal állunk szemben. A bankoknak nincs lehetőség teljes kapacitásukat kihasználva működni, annak megvan a kihatása a gazdaságra. Ugyanakkor nagy a kihívás is, mert nem csak döntéseket kell hoznunk, hanem megfelelő döntéseket kell hoznunk, amelyek hosszú távon erősebbé tehetik az Európai Uniót. Elnök asszony, egyetlen egy fontos kiindulási pontom van és úgy gondolom, hogy ezt sokszor meg kell majd ismételnünk. Az Európai Unió a világ legnagyobb gazdasága. Nem Kína, nem az Egyesült Államok, nem az Egyesült Államok, nem Kína, az Európai Unió, de nem a miénk a legnagyobb piac mégsem. Az én szempontomból valójában a lehető legnagyobb gazdasági és politikai kihívás annak biztosítása, hogy az Európai Uniót egyben tartsuk, a felaprózódást megakadályozzuk, és a lehető legnagyobb lehetőségeket hozzuk létre arra, hogy a globális gazdaságban megálljuk a helyünket. Ez a pénzpiacokra éppen úgy vonatkozik, mint minden más területre, minden más szektorral. Mi felelősségünk az, hogy elvégezzük ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy a fő eszköz e, ezzel kapcsolatban annak e, a biztosítása, hogy e, hogy egyetlen egységes szabályrendszer vonatkozom mindenhol Európában a tevékenységekre, erről szólnak a felügyeleti hatóságok is. Simon úr jelentésével is erről beszéltünk a betét garancia rendszerek kapcsán. Nem könnyű ezt megvalósítani, elég sokáig tartott a munka, és nyilván még időbe telik, amire minden megvalósul, de szükség van erre. A CRD 4-es folyamat is zajlik, a tőkekövetelményekről nem könnyű feladat ez, és most a bankválság kezeléssel foglalkozunk, helyreállítással, szanálással. Ez is fontos, hiszen az európai bankpiac és pénzpiac hitelessége múlik ezen. És amikor az előadókkal eszmecserét folytattam, azt tapasztaltam, hogy mindenkinek egybecseng a szándéka, hogy eredményre kell jutni, ez egy pragmatikus és döntő kívánság. Az Európai Uniót együtt kell tartanunk. Szilárd meggyőződésem, hogy előre tudunk majd lépni, és a jogszabály hatályba fog lépni. Ez egy alapvető fontosságú dolog. Tudom, hogy folyik egy csomó vita közben, párhuzamosan például a bankunióról, egy csomó ötlet vetődött fel, de szeretném hangsúlyozni, hogy nem lehet a tetőt addig felhúzni, amíg az alapokat nem hoztuk létre. Megvan a betét garancia, a tőke követelményrendszeren dolgozunk, és most ugye létrejön a helyreállítás és szanálási keret, megvan a felelősségünk abban, hogy eredményre jussunk most már. A bizottságnak ez a javaslata rendkívül fontos összetevője a jogalkotási munkánknak a bankokra és pénzpiacokra vonatkozóan. Azt mondanám, hogy a kapitalizmust újra élettel töltjük meg, hogy a baloldal, a centrum és a oldal is felsorakozhasson mögé a helyreállítási és szanállási szabályozásnak az a lényege, ugyanis, hogy a részvényesek teljes felelősséget vállalnak úgy kell szabályoznunk, hogy azok a bankok, amelyek ma túl nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek, úgy mehessenek csődbe, hogy magát a pénzügyi rendszert ne veszélyeztessék ezáltal. legyen meg a lehetősége a bankoknak arra, hogy úgy mondjam, eltűnjenek a piacról, anélkül, hogy megrendülne ezáltal a pénzügyi rendszer. Gondoskodni kell arról, hogy meglegyenek az eszközök ahhoz, hogy megmentsük azt, amit meg lehet, de ugyanakkor általánosságban a gazdaság maradjon működőképes. Ez rendkívül fontos, és nagy érdeklődéssel várom az eszmecseréket két jelenség között kell különbséget tenni. Egy felől vannak válságban lévő bankok, illetve van bankválság. Hogy létezik bankválság. Ez két különböző típusú probléma. Amikor egy válságba jutott bankról beszélünk, akkor rossz üzletmenetről, rossz döntésekről, rossz vezetőkről beszélünk. és az értékpapírok többsége elvész ilyenkor. Amikor rendszer szintű bankválságról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy kívülről sújtják problémák a bankokat. Egyes bankok felkészültebbek, mások kevésbé felkészültek ettől függetlenül sokszerű csapást kell elszenvedni az egész rendszernek. Kicsit más ilyenkor a helyzet. A veszteség egy részét vissza lehet szerezni, hogyha rendszer szintű válságról van szó. Roosevelt elnök mondta, hogy az egyetlen félelmünk a félelem maga és a félelem a rendszer szintű bankválság legnagyobb, legsúlyosabb problémája. A bizottság által javasolt eszközök fontosak, a jó és rossz eszközöket szét kell választani, illetve segítséget lehet nyújtani, de attól függ ez, hogy milyen szintű válságról van szó, hogy egyetlen bank jutott a válságba, vagy az egész bankrendszer válságáról van szó közgaranciák, átmeneti állami tulajdon jöhet létre mert valószínűleg, ugye, amikor a gazdaság helyreáll, akkor visszaszerezhetőek a, az aktívák, az eszközök is, az értékpapírok is, ami nem vonatkozik az egyetlen bankot érintő válságra, ugye? arról kell gondoskodnunk az előadókkal, hogy minden eszközzel felszerelkezzünk a félelem elleni küzdelemben. Gondoskodni kell erről, és fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen eszközök életfontosságúak voltak a válság során. Tudják rólam, hogy én nem vagyok igazán szocialista, tehát amikor átmeneti állami tulajdonról beszélek, akkor én nem a bankok szocializálására gondolok, Ludwigson kollega is tudja, hogy a válság után újra privatizálni kell, de a lehetőséget fenn kell tartani erre is. Elnök asszony, a helyreállítási terveket meg kell határoznunk, illetve azt, hogy a hatóságok mikor léphetnek közbe, korai szakaszban meg kell vizsgálni, hogy ki a felelős egy adott válságnál, egy ö, különleges felszámoló biztosra, kezelő kinevezésre van szükség. Ugye gondoskodni kell arról, hogy a ö, segítségnyújtás hatékony legyen amikor ugye felhasználja a segítséget, a mentőcsomagot egy bank, akkor természetesen ennek megvannak a negatív következményei is más eszközökre is szükség van, de mindenkelőtt arról kell gondoskodni, hogy a mentőcsomag eszköze jól működjön a bankok problémái esetén. Arról is gondoskodni kell, hogy a e, betét garancia rendszerekkel és a e, szanálási alapokkal e, jól bánjunk, mindjárt befejezem, de nagyon fontos, hogy gondoskodjunk róla, hogy olyan eszközeink legyenek, amelyek eredményeket hoznak, mert különben nem fogunk tudni megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyek előttünk állnak, és nem fogjuk tudni egyben tartani az Európai Uniót. Köszönöm szépen. Szorít minket az idő, ezért az árnyék előadókat arra szeretném felkérni, hogy három percben próbálják meg összeszedni a gondolataikat, Mások meg lehet, hogy időt se kapnak, de megnézzük, hogy mi van Elisa kap Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom három percbe szorítani a mondandómat, de akkor csak érintőlegesen tudok beszélni bizonyos dolgokról. Köszönöm az együttműködést az előadó részéről már más témákban is együtt dolgoztunk, és remélhetőleg ugyanilyen gyümölcsöző lesz most is az együttműködés. A következő dolgokat hangsúlyoznám pusztán. A parlament 2010. júniusában elfogadott egy véleményt, egy átfogó véleményt, amely arról szólt, hogy a rendszer szempontból fontos bankokban hogyan lehet kezelni a válságot. Úgy gondolom, hogy az ott megfogalmazott kitételek még mindig hasznosak. A 42-es szabály alapján járt el a bizottság, és jártunk el, és fontos, hogy a bizottság is megfeleljen ennek a szabálynak. Csak azután kezdtük el az eredményeket látni, hogy nagyon súlyos válság bontakozott ki, és már ebben az utolsó szakaszban merül csak fel, akkor született meg a jogalkotási javaslat. Mi üdvözöljük ezt jobb később, mint soha, de nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon érdekel ezért bennünket az együttműködés. Pusztán a célokra hívnám fel a figyelmet, azon célokra, amelyeket szem előtt kell tartanunk a munka során, hogy hogyan kezeljünk egy olyan bankot, amely ö, ö, csőd eljárásba kerül, vagy fizetési gondokkal küzd. Először is a ö, szisztémikus költségeket kell csökkentenünk egy nem szervezett csőd esetében, és biztosítanunk kell, garantálnunk kell a befektetők letétjeit is. Nem szabad, hogy az adófizetők legyenek azok, akik megfizetik egy bank csődjének a költségeit. És végezetül nagyon fontos az is, hogy egy és egyszer mindenkorra különbséget tegyünk az államadóság és a bankok adósságai között. Ezt szem előtt kell tartanunk mindig a munkánk során. Egy második megjegyzésem az lenne, hogy ez a javaslat egy olyan pillanatban született meg, amikor egyidejűleg más szövegek is készültek, más olyan anyagok, amelyek közép, illetve hosszú távra szólnak, és amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Éppen ezért egy elsődleges döntés, amit meg kell hozni ennek a szakbizottságnak, az az, hogy ebben a jogalkotási szövegben mennyiben tükröződnek azon információk, illetve határozatok, amelyek időközben születnek vagy merülnek fel. Az vizsgálat tárgyat képező irányelv bizonyos pontjai nincsenek összhangban ezzel a, ezzel a közép-hosszú távú vízióval, és itt olyan elemekre gondolok, amelyek a június 26-ai álláspontban szerepelnek, amely a egy valós gazdaság és monetáris unió felé címet viseli, és négy elnök kezdeményezésére született. Vannak egyéb bizottsági kezdeményezések is, úti terv a bankunió felé. Ebben szerepelnek bizonyos nagyon lényeges elemek, amelyeket a júniusi szövegből merít, merítenek. Ebben az összefüggésben kulcsfontosságúnak tartom, hogy vegyük figyelembe, hogy ki lesz az, aki meghozza egy bank felszámolásának, kapcsolatos döntést, főleg akkor, hogyha ez a bank több országban tevékenykedik, és rendszer szempontból fontos bank. Ez, ezzel kapcsolatban még hiányzik a döntés. Továbbá garantálni kell a befektetők betétjeit is, és hát gyakorlatilag ennyi lett volna. Köszönöm. Uh, Elnézést kérek Se, semmi udvariaskodás az elején, semmi udvariaskodás a végén, három percük van, kérem, próbálják meg, Wolf. But uh, it doesn't make sense. Sharon, sajnos nem sok értelme van annak, hogy mindenki korlátok nélkül beszélhet, nincs most már mindenkinek annyi ideje, amennyit akar, és önnek sincs. Wolf Klinz következik. Köszönöm szépen. Tudjuk mindannyian, hogy a bizottság javaslata jóval később érkezett, mint ahogyan ezt szerettük volna, de lehet, hogy ebben van valami jó is, mert időközben a bankfelügyelettel kapcsolatban már új elképzelések is születtek az európai mentőalappal kapcsolatban is, tehát ezen új megfontolásokat éppen be is építhetjük ide. Tudjuk azt is, hogy a bankok olyanok, mint a gazdaság vérkeringése, ezért nagyon fontos, hogy jól működjenek, és ha nehézségekbe kerülnek, akkor fontos elkülöníteni ezen problémákat, hogy ne terjedjen el ez az egész testre, az egész rendszerre. Egy jól átgondolt megközelítést tartalmaz ez a szöveg. A struktúrával kapcsolatban ugye először megelőző intézkedésekkel kezdünk. Fontos, hogy az összes bank dolgozzon ki a felszámolásra vonatkozó terveket, és egy konkrét, egy, egy, egy egy menedzsert is kilátásba lehet helyezni, illetve a helyreállítás, struktúrájára is kitérnek. Tehát a struktúra összességében véve jól látszik, hogy az bizottság nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy a gyakorlatból levonja a tapasztalatokat és beépítse ide. Van azonban számos pont, amelyet figyelembe kell vennünk, nem utolsó sorban azért, mert most a felügyelettel kapcsolatban új elképzelések vannak előttünk. Így létfontosságú például, hogy éljünk a lehetőséggel, ahogyan azt Günár is mondta, hogy egy egységes megközelítést találjunk az EU-ban. Nem szabad engednünk azt, hogy elkülönüljön az, amit az euróvezetben teszünk, és amit az euróvezeten kívül. A legutóbbi globális válság után a különböző tagállamok elkülönülő, különböző megközelítéseket választottak, most viszont egységesen kellene fellépni. Van számos tisztázandó kérdés, hogyan definiáljuk egy olyan intézményt, amelyet fenyeget a csőd veszélye, külön kell választanunk a hitelezőket és az adósokat. Biztosítanunk kell, hogy az intézkedéseknél nem szabad a versenyszabályokat sértenünk az, euró, az európai térségben. A különböző mentő eszközök szinte részletesebbek kell, hogy legyenek. Kérdés, hogy a cover eszetek 10%-a az pusztán egy minimum, vagy ez csak egy előzetes kiinduló pont. Azt is szeretném még hozzátenni, hogy figyelembe kell vegyük, hogy talán az egész pénzügyi ágazatot konszolidálni kellene, és nem szabad visszariadnunk attól, hogyha vannak arra utaló jelek, hogy ezt meg kell tennünk. De nem szabad csak a bankokkal foglalkoznunk, hanem meg kell fontolnunk, hogy a befektetési alapokat, a biztosítókat is kezeljük, nem csak a bankokat. Filip. Nem volt, Filip következik, köszönöm. Elnök asszony, én akkor csak azokra a pontokra koncentrálnék, amire külön oda kell figyelni szerintünk Először is a szanálási alap mérete. Nos, amennyiben a bizottság által javasolt menetrendet elfogadjuk, akkor 70-75 milliárd euró lesz 10, év múlva, ami szanálási alapként alkalmatlan lesz egy vagy két banknál többnek a kezelésére, talpraállítására vagy felszámolására. Aztán a másik pedig a risk sharing kérdése, mit akarjunk, mit akarunk, mennyire legyen föderális ez a rendszer. Tudjuk a bankunióról szóló viták alapján, hogy a jelenlegi megosztás a Resolution Fund vonatkozásában, ugye ez egy végső eszköz, és nem látszik, hogy a tagállamok ténylegesen megosztanák egymással a szanálási alapokat. E, oda kell figyelnünk, hogy mi történik a bankuniós e, vitákban, e, ami minket illet, nem nagyon örülünk Eh, annak, amit látunk. Hát nézzük meg, mi van az asztalon, aztán majd eh, látjuk, hogy eh, mi lesz belőle. Ami a bankuniót illeti, vagy elindulunk a bankunió felé, és ebben az esetben sok jogalkotási anyagra van még szükség, például a betétbiztosítás, illetve a szanálás témájában is, és aztán ezt a jogalkotási folyamatot föl kell használni arra is, hogy a további jogalkotási eszközök azok bankunió kompatibilisek legyenek. Ezt gondoljuk, és én is osztom Wolfnak az aggodalmát, tudom, hogy a raportőr is odafigyel ezekre a kérdésekre. Mindent úgy akarunk megcsinálni, hogy az unió egyben maradhasson, nem pedig azt akarjuk, hogy növekedjenek a különböző divíziók Európában, megosztottság Európában. Nem a, a, ami az európai hatóságokat illeti, e, föderalisták vagyunk, szintén hiányzik még, hiányzik még szerintünk az intervenciós létra, a, ami azt jelenti, hogy mi nem azt látjuk ebben az anyagban, hogy ez megmondja, hogy hogyan kell cselekedni akkor, amikor már baj van, hanem egy preventív részt is akarunk látni, hogy mikor avatkozhat be az európai rendszer egy olyan intézménynél, amely a csőd felé menetel, de még azért nincs ott. Tehát ezek az elsődleges észrevételeim. Hajrá, dolgozzunk rajta! Tehát nézzük meg, mi van a bankuniós anyagokban. Tudom, hogy ez vitatott kérdés lesz, de azt gondolom, hogy köztünk nagyobb a megállapodás, az egyetértés, mint az ECOFIN-ben. Hogyha, mint ahogy ott márnak sikerült a CRD 4-ben megállapodnia a frakciók között, és most is sikerül, akkor komoly erőlépést érünk el. Viki következik. Köszönöm. Tudom, hogy a raportőr is nagyon kemény munkát végez, csak úgy, mint mi összesen. Nyilván nem akarjuk, hogy a bankok csődbe menjenek. Működőképes bankokat akarunk, olyan bankokat, amelyek hitelezni tudnak, és amikor egy bank csődbe megy, akkor nem akarjuk, hogy a bankválság egy átfogó bankválság alakuljon ki, és nem akarjuk azt sem, hogy az adófizetőknek kelljen a Romel takarítást elvégeznie, mert ez értékvesztéshez vezet nem csak az adófizetők számára, hanem az egész gazdaság számára is. Tágabb értelemben CRD-re májusban szavaztunk, tegnap előtt kaptuk meg a likviditási kompromisszumjavaslatokat a bizottságtól, és hogyha a bizottság azt akarja, hogy mindezt még karácsonyra tegyük meg, akkor lépjük meg, akkor, akkor ennél gyorsabban kellene lépnünk. A biztos is legyen ott a háromoldalú megállapodásokon, a képviselők ugyanis a lehető legalaposabb munkát végzik. Tudjuk, hogy bridgebankekre van szükség, az is van különbség hogy going concern vagy gun concernként írjuk le a dolgokat. És aztán a szubordinált adósságot is le lehet-e írni, ami egy komoly probléma volt az előző válságkörben. Aztán a bankcsoporton belüli dolgok, ezt is át kell gondolnunk, mert ebből is vonhatunk le tanulságokat. Egyik leányvállalattól a másiknak utaltak céget a bankcsoporton belül, CRD ügyben is. E, nekem ezek a kisebbség és egyéb ügyek kicsit büdösek, de hát ez egy bonyolult helyzet aztán a betétvédelmi alap, ez minden tagállamban működik, ez az alapkiindulási pont, szerintem ez nem igaz. Vannak olyan országok, ahol depositor preference van, ami az adófizetők érdekében áll, a javaslat a depozitor preferenszeket nek véget akar vetni. Eh, az EU Trojka mondta a portugál bankoknak ehhez képest azt, hogy egy depozitor preferenszet kell bevezetniük. Eh, a DGS jól működik bizonyos országokban. Ami a bankunió kontextusát illeti, a home host balance aztán az EKB-n kívüli országok ügye érzékeny témák lesznek. Aztán a Mission Cryptől is félek. Ugye az én hazámban is vannak olyan nagy bankok, amelyeknek erős transatlanti tevékenysége van, aztán kivesz részt a resolution politikben a francia bankok azt üzenték, hogy a resolution colleges vonatkozásában ők félnek a titoktartási szabályok betartásától. Nos, a GUE nevében van -e itt valaki, mondja az elnök? Nincs, ez most jó hír. Itt van valaki, jó? Köszönöm szépen. Szeretnék elnézést kérni az előadótól, mert nem tudtam meghallgatni az előadását, mert egy másik jelentésemről szavaztam egy másik bizottságban. Csak az előzetes eszmecsere véget eh, szeretnék eh, hangot adni bizonyos eh, aggodalmaknak, és általános megjegyzéseket tennék csak. Először is, más kollégák már szóltak erről, Figyelembe kell vennünk, hogy ez a javaslat az Európai Bank szanálási rendszernek nem képezi részét, hanem itt a finanszírozási mechanizmusokról van szó. Véleményem szerint ez egy lényeges különbség, és az első jobban foglalkoztat bennünket, mint a második egyértelmű okokból kifolyólag. Egy másik észrevételem pedig a rendszerhez kapcsolódik. Egyértelmű, hogy az a célunk, hogy elkerüljük, hogy az adófizetők fizessenek, és ezért nagyobb figyelmet kell szentelnünk a letétesek érdekeinek. Az ő érdekeiket kell védenünk, és nem tudom, hogy mennyiben volna értelme annak, hogy összevessük a különböző tanulmányokat, amelyek például arra vonatkoznak, hogy a az abszorpciós képesség hogyan alakul a súlyos válságok következtében. Van egyfajta hierarchia, amely ebben az előterjesztett javaslatban is szerepel az Európai Bank szanálási keretnek csak azután szabad felhasználni, az, ennek csak azután szabad felhasználni a a forrásait, miután az tagállamok forrásait már felhasználták. Ez azt hiszem, hogy így lenne méltányos. és hát ebben a javaslatban is ez szerepel. Egy utolsó észrevételem, egy fenntartás, nem tudom, hogy beszéltek-e már erről, nem tudom, hogy a, elége, hogyha a betétesek egy százalékáról beszélünk, ez nem tudom, hogy kielégítő-e. Um, Köszönöm, a tolmácsok munkaideje lejárt. Köszönöm nekik a 10 perc pluszt. Angolul folytathatjuk esetleg, sajnálom, ez van.